Dear colleagues, please take your seats, ladies and gentlemen, dear speaker of the Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet. mondja csak kollega, tisztelt Moszkvici biztos úr. Máltová Áltui kollégáink hamarosan érkeznek majd. Üdvözlöm Önöket a konferenciánk második napján. Ez a konferencia az európai szemeszterről szól. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm! I welcome, uh... Üdvözlöm uh, Moltovani urat, aki az Európai Beruházási Bank alelnöke és a Költségvetési Szakbizottságunk elnöke Átői úr is úton van, hogy csatlakozzon hozzánk. Üdvözlöm Önöket az Európai Szemeszterről szóló konferenciánk második napján. Ma arról fogunk beszélni, hogy hogyan tudunk több munkáját teremteni Európában, hogyan áll a pénzügyi csomag végrehajtása, a fiskális csomag végrehajtása, és mi a helyzet az Európai Monetáris Unióval. Kedves kollégák, kedves nemzeti parlamenti kollégák, nagyon kíváncsiak vagyunk az önök tapasztalatára, hogy hogyan hajtották végre a fiskális kompaktot. Felmérjük, hogy mi történt eddig. Bizonyára tudják, hogy ez a csomag azért jött létre, hogy megkerüljék a parlamenteket, a bizottságot, Viszont mi úgy gondoljuk, hogy a közösségi módszer demokratikusabb és hatékonyabb, és ez lehet Európa receptje ahhoz, hogy sikeres legyen, és hogy egyensúlyt teremtsen a kisebb és nagyobb tagállamok között, a virágzóbb és kevésbé virágzó tagállamok között, dél és észak között, és így próbáljuk megoldani párbeszéd által a problémákat és konszenzus által. Elmondhatjuk ma, hogy a költségvetési felügyelet az Európai Unióban közös eljárásra történik az Európai Parlamenttel együtt. Ez egy jó hír számunkra. Számos évtizeden át az Európai Unió a béke, a demokrácia, jólét ígérete volt, és szeretnénk, hogyha ismételten ezé az ígéreté válna az Európai Unió úgy, hogy megoldjuk a munkanélküliség problémáját sokkal jobban kell koncentrálnunk a foglalkoztatásra, illetve a szociális indikátorokra, ugyanúgy, hogy koncentrálunk a gazdasági és más indikátorokra, ugyanis ezekkel foglalkoznak az átlag emberek Európában. Az Európai Unió eddig a, arra koncentrált, hogy elmélyítse a gazdasági fiskális politikákat, illetve hogy elmélyítse az Európai Monetáris Uniót. Viszont nagyon fontos a megfelelési minden szinten, Itt említhetném azt, hogy a bizottság javasolt, hogy legyen egy eredménytábla a fő szociális és foglalkoztatási indikátorok tekintetében már van egy ilyenfajta ö, eredménytábla. To do so. In our eyes... Úgy gondoljuk, hogy itt az ideje annak, hogy megmutassuk azt, hogy meg kell védenünk az állampolgárokat, a szociális dimenziót ki kell terjeszteni, és az átlagpolgárok fizetik meg a gazdasági válság árát. Európa továbbra is egy ördegi körben ragadt meg, nagyon alacsony a növekedés, amely mi, miatt kevesebb az állami bevétel, nagyobb a foglalkoztatás, és kevesebb az állami kiadás, és kevesebb a munkahely, nagyon sokan szegénységbe merültek, és a versenyképességünk is nagy mértékben csökkent. Éveken keresztül az Európai Parlament mindenképpen növekedésbarát befektetéseket szerettünk volna, és ennek megfelelő struktúrális reformokat és fiskális konszolidációt. Amikor Juncker elnök november 26-án beindította a befektetési tervet, akkor azt üdvözöltük. Ez egy nagyon erős jel annak irányába, hogy elkötelezettek vagyunk Európában a növekedés és a foglalkoztatás irányába. Most már mindannyiunk feladata az, hogy felelősséget vállaljunk abban, hogy a foglalkoztatá, a befektetési tervnek a legjobb esélyeket adjuk meg arra, hogy sikeressé váljon. Úgy gondolom, hogy ezzel foglalkozni fogunk a délelőtti vitánk során is, ugyanis a két kulcs szereplője a befektetési tervnek Moszkovicsi biztos úr, illetve a beruházási bank alelnöke itt van közöttünk, és csatlakozott hozzánk a Költségvetési szabadság elnöke is, hogy önökkel vitázhassanak. Hölgyeim és uraim, mivel, mint ahogy az általában lenni szokott a politikai kezdeményezésekkel, van egyfajta kockázat is. Lehet, hogy ez a terv is el fog bukni, hogyha nem gyorsítjuk ezt meg, és nem végezzük el a munkánkat, ugyanis ez a befektetési terv minden egyes EU tagállamot érint, és mindannyiunk felelőssége az, hogy ebben részt vállaljunk az európai bizottság, a beruházási bank, a tanács, a tagállamok, illetve az európai, illetve a nemzeti parlamenti képviselők is részt, hogy ebben vállaljanak. Mutassuk meg azt, hogy készek vagyunk arra, hogy szerepet vállaljunk ebben. A következő hetekben az Európai Parlament megvizsgálja ezt a tervet, és elképzeléseket fogalmaz meg arról, hogyan lehetne ezt javítani, például azt, hogy megfelelő demokratikus elszámoltathatás, elszámoltathatóság legyen. Ez egy olyan téma, amelyről ma beszélhetünk. Néhány részletet még finomítani kell, például azt, hogy milyen kritériumok lesznek a projektek kiválasztásakor, és a bizottság megpróbálja meghatározni, hogy melyek azok az európai jelentőségű projektek, amelyeket finanszírozni lehetne. Ezt üdvözöljük. Úgy gondoljuk, hogy ezzel a tervvel visszatérhetünk a közösségi módszerre, amit már említettem, és hogyha az Európai Bizottság ezt kezdeményezi, és a, az Európai Parlament társjogalkató lesz, főként az Európai Stratégiai jelentőség, jelentőség befektetések kapcsán. Ez garanciát jelentett arra, hogy igazi európai dimenziót kap a terv, és Remélem, hogy erről beszélnek a panelisták is ma. Pénzt kell ö, találni, nagyon fontos, hogy megfelelő legyen a hozzájárulás a stratégiai alaphoz, ahogy ezt a bizottság közleményében megfogalmazta. Ez már a helyes lépés, jó kezdeményezést, jó ösztönzést ad a kormányok számára, és a siker mindenképpen olyan faktoroktól függ, mint például a hatékony irányítás. Kedves kollégák, a kulcs az az, hogy visszanyerjük a befektetők bizalmát, azt a bizalmat visszanyerjük, hogy Európa egy olyan hely, ahova érdemes befektetni. A közös erőfeszítéseknek előnye van, mert közösen erősebbek vagyunk. Próbáljuk megvalósítani Európa nagy potenciáját, teremtsünk új foglalkoztatást, új munkahelyeket, új lehetőségeket az európai állampolgárok számára. Gyümölcsöző vitát kívánok mindannyiunknak, és örömmel adom meg a szót kedves kollégámnak Lettország parlamenti elnökének. This works. Yeah. Thank you, Mr. Schulz. Köszönöm szépen, Schulz úr. Tisztelt parlamenti elnök úr, tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim, mindenkit üdvözlök a mai napon. Nagyon hálás vagyok Martin Schulznak, hogy a lett elnökség által rendezett sok eseményen személyesen is megjelenik. Ma a nyú, az Európai New beszélünk, az, az Európai Monetáris Unió szociális és gazdasági hatásáról. Örülök annak, hogy a meghívott előadók között vannak szakértők is, illetve politikai döntéshozók. Nagyon sok minden történt az elmúlt években Európában, és reméljük ezen, ezután egy kicsit nyugodtabb lesz majd a politika. Er, reméljük, hogy előbb-utóbb el is kezdődik, elkezdődik a gazdasági növekedés is. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a hasonló válságokat elkerüljük a jövőben. Egyértelmű jövőképre van szükségünk, hogy tudjuk, milyen úton haladunk. A magán és állami beruházásokat ösztönözni kell, hogy munkahelyeket teremtsünk Európában, és a fejlődést mindenképpen ösztönözni kell. Nagyon fontos, hogy egyensúlyra törek, törekedjünk a fiskális és a monetáris intézkedések között. A költségvetési konzultációt is közösen kell megtennünk. Az Európai Uniónak el kell gondolkodni azon, hogy mi lesz a szerepe a jövőben, illetve mennyire tudunk versenyképesek lenni. Egyedi megoldásokat kell találnunk, nagyon sok tagállam szembesül ilyen problémákkal a népesség előregedése, a globális érték láncok kérdése, de nagyon fontos, hogy kitartsunk az értékeink mellett, például szolidaritás, illetve a munkahely és a magánélet egyensúlya ezeket a kérdéseket mind összességében kell szemlélni. Ha a, társadalmunk, a társadalmunkban ba többet kell beruházni az oktatásba, technológiába, az infrastruktúrába, és nagyobb biztonságot kell adni a polgárainknak, hogy a gazdaságunk hatékonyabb és dinamikusan legyen. Ha megvan a megfelelő, ha a munkavállalók megfelelő készségekkel, felkészültséggel rendelkeznek, akkor azt hiszem, hogy a társadalom is méltányosabb, igazságosabb. Ez rendkívül, rendkívül fontos ahhoz, hogy megelőzzük az egyenlőtlenséget, illetve hogy a gazdasági és politikai instabilitást megelőzzük. Ezeket az alternatívákat meg kell valósítani, és úgy gondolom, hogy meg kell változtatni az intézményes döntéshozatal módját is. Nem szabad behódolni a GDP fetisizmusnak, hiszen sokszor a fenntartható fejlődést veszítjük így szem elől. Hölgyeim és uraim, olyan világban élünk, ahol nagyon-nagyon sokan munkanélküli, sokan közöltük a fiatal, akik úgy érzik, hogy félre sodródtak. Lettország úgy véli, hogy rendkívül fontos a szociális dimenzió, a gazdasági irányítás és koordinációnak fontos eleme ez. Ez lesz egyébként az utolsó plenáris ülés témája ma. Azt hiszem, mindannyiunk nevében beszélek, amikor azt mondom, hogy a gazdaságpolitika igazi célja a társadalmi jólét. A gazdasági és fiskális problémák hatására az emberek sokkal kevésbé képesek arra, hogy fellépjenek. Azért, hogy a társadalom ne kerüljön még mélyebb válságba, kollektív megoldásokat kell előtérbe helyezni, nem pedig az egyéni megoldásokat, mint például a kivándorlás vagy a szürke gazdaság. Tehát sokkal inkább kollektív megoldásokra kell helyezni a hangsúlyt, például a szociális vállalkozások, a vállalatok, vagy az adófizetés. Nagyon fontos az is, hogy Európa egységes valutája is erős legyen a jövőben is. Hogyha együttműködünk, akkor megőrizhetjük közös értékeinket. Hogyha jobbak a lehetőségek, és ha jobbak a lehetőségek, és erős a demokrácia, akkor az emberek számára is jobb körülményeket teremtünk. Hogyha a tagállami parlamentek képviselőt is bevonjuk a döntéshozásba, az nagyobb demokratikus képviseletet tesz lehetővé. Rendkívül bonyolult dolog a gazdasági irányítás, de a képviselők feladata pont az, hogy érthető módon, közérthető módon tálalják mindezt az emberek felé. A jelenlegi Európai Bizottság elkötelezte magát, hogy új partneri kapcsolatot alakítson ki az európai parlamentekkel, a tagállami parlamentekkel, amikor meghatározó, fontosságú javaslatokat kell megtárgyalni, ezeket minden a tagállami képviselők elé kell tárni. Remélem, hogy ez a mai konferencia kiváló fóruma lesz az eszmecserére, eszmecserének, és a különböző elgondolások, elképzelések találkoznak ma. Remélem, ez majd egyfajta inspiráció lesz a jövőre nézve, függetlenül attól, hogy milyen típusú tapasztalatokat tudunk ma megosztani egymással. Köszönöm szépen. Vielen Dank, Frau Kollégin. Köszönöm szépen, Monnyéce kolléga. Hölgyeim és uraim, megkezdjük eszmecserénket. Elsőként a gazdasági és pénzügyi kérdésekért felelős. Biztos, egyben adó és vámügyekért is felelős biztos, Moszkoviszi biztos úr, kapja meg a szót, parancsoljon! Köszönöm szépen! Tisztelt elnök úr, tisztelt alelnök urak, tisztelt képviselők, tisztelt európai parlament és tagállami képviselők. Először is megköszönöm, meg, meg kell köszönnöm az európai parlamentnek és a lett elnökségnek, hogy létrehozta ezt a mai eseményt. Nagyon örülök annak, hogy a különböző befektetési módokról tárgyalhatunk ma. A Juker Bizottság első prioritása nem más, mint ez a beruházási csomag. A tavaly júniusban, amikor az Európai Parlamentben jár Strasbourgban, Strasbourgban akkor ezzel mutatkozott be. Körülbelül száz nap telt el a Európai Bizottság hivatalba lépése óta, és november 26-án be is mutatta ezt a befektetési csomagot a bizottság. Ennek a csomagnak az a célja, hogy a gazdaság stagnálását valahogyan megelőzze, illetve ezen próbáljon javítani, ezt mindannyian érezzük. Ezt a tervet jóvá hagyták a a pénzügyminiszterek, az állam és kormányfők, és aztán a parlament is. A gazdasági, növ, gazdasági növekedést, illetve a munkahelyteremtést van hivatva ösztönözni ez a csomag. Alapvetően három oszlopra osztható ez a csomag. 315 milliárd euró plusz forrás odaítélése a 2015-2020-as időszakban, aminek célja az, hogy a magán forrásokat csoportosítson a meglévő forrásokhoz. Az Európai Beruházó Bank tapasztalatára nagyban számítunk, illetve komoly részük, része van a banknak ennek, a, abban, hogy létrejöjjön ez az alap. Ez az alapja tehát a csomagnak, ők maguk 5 milliárdot szánnak erre a célra. Azt hiszem, hogy nagyon fontos az önök számára az, hogy semmilyen negatív hatása nem lesz ennek a csomagnak, sem a köl- európai költségvetésre, sem a bármilyen más európai forrásra, tehát csak pozitív hatása van. Az Európai Beruházási Alap, illetve a Beruházási Bank összesen körülbelül 63 milliárd eurót hoznak majd, vagy tesznek majd rendelkezésre. Nos, stratégiai projekteket kell ebből finanszírozni, amelynek hatásuk lesz az Európai Unió növekedésére. Ennek egyfajta katalizátor hatása lesz, hogy más pénzügyi forrásokat, más pénzügyi forrásokat fog ez vonzani. Aztán infrastruktúra, aztán az infrastruktúrális alapban további 240 milliárd áll majd rendelkezésre. Egyéb források, 75 milliárdnak az lenne a célja, hogy a KKV-kat ösztönözze. Tehát az Európai Beruházási Alap hozza ezt majd létre. Január 13-án jelentette meg a bizottság a csomaggal kapcsolatos jogszabály javaslatát. Reméljük, hogy a tanács és a parlament ezeket a jogszabályokat mi hamarabb megvizsgálja, és zöld utat ad ezeknek, hiszen sürgős, hogy ezt a, ezt a csomagot fölállítsuk. a magánbefektetőknek alkalma lesz arra, hogy a kezdeményezésünkhöz csatlakozzanak. Reméljük, hogy a tagállamok is érdeklődnek majd. Minél inkább mutatnak egyfajta hajlandóságot a tagállamok az alap iránt vagy a csomag iránt, annál inkább megjelenik, annál inkább megnő a bizalom. A stabilitási és növekedési paktum keretében, illetve a különböző beruházási alapok keretében megvizsgálja folyamatosan a bizottság az alapállását. Nagyon szeretnénk, hogy minél több magánbefektető jelezze érdeklődését. Hosszú távú befektetőkre is gondolunk, vagy akár a egyes projektek társfinanszírozásában is fontos szerepe lehet ennek az alapnak. Fontosnak tartom azt is, hogy ne politikusok választák ki a támogatott projekteket, hanem egy szakmai bizottság, akiket tehát nem a nemzetiségük alapján választunk ki, nem politikai célból választunk ki, hanem a szociális és gazdasági dimenziójuk alapján áll össze ez a szakértői csoport, illetve magukat a projekteket is az szerint választják ki, hogy eh, milyen gazdasági hasznuk van, vagy stratégiai hasznuk van az Európai Unió számára. Tehát az a célunk, hogy az innovatív projekteket támogassuk leginkább, és elképzelhető, hogy 2014 és 2020 között plusz 60 milliárd eurót lehetne ezeknek a projekteknek, vagy ezekre a projektekre szállni. Az Európai Bizottságnak, a tagállamoknak és az Európai Beruházási Banknak van egy munkacsoportja, amely ezeket a beruházásokat vizsgálja. Rendkívül fontos, hogy a likviditás az életképes, produktív, illetve minőségű projektek felé haladjon, megtalálja ezt az utat. Mire gondolok például megújuló energiaforrások, energiahatékonyság, intelligens eh, adatbázisok, kutatás, fejlesztés, innováció, oktatási, kutatás, közlekedési infrastruktúra, az eh, Európai Uniós kapcsolódások fejlesztése, szabad mozgás, hulladékkezelés. Alapvetően ilyen típusú projektekre gondolok, tehát nem arról van szó, hogy össze-vissza bármilyen projektet támogatunk, hanem figyelembe vesszük a holnap célkitűzéseit. A munkacsoport tehát felméri, hogy milyen típusú projektekről lehet szó, aztán ezeket konkrétizálni kell, és meg kell valósítani magukat a projekteket. utána pedig tanácsadó szerepe lesz ennek a munkacsoportnak, de természetesen az Európai Bizottság, a Beruházási Bank és a tagállami hatóságok, illetve a strukturális alapokat kezelő hatóságok is nagyon szívesen segítenek. Utána a jogbiztonságot is kíván, megkívánjuk erősíteni, hogy ezzel is megsokszorozhassuk ennek a tervnek a hatását. Nagyon fontos továbbá a belső piac és a strukturális reformok kérdése, ez kiegészíti ezt a csomagot. Itt még nagyon sok tennivalónk van, hiszen ki kell teljesedni a belső piacnak, főleg a szolgáltatási ágazatban, az infrastruktúrális ágazatban és a digitális szolgáltatások ágazatában. Ez rendkívül fontos az összes európai vállalat számára, a kkv számára is. Jonathan Hillel a tőke piacot is megpróbáljuk a lehető legideálisabbá tenni. Ennyit szerettem volna mondani, hölgyeim és uraim, ezek a kulcs elemei ennek a tervnek. Sürgősen szükségük van egy jogalapra, ezt elmondtam Rigában is, ezt elmondom itt a parlamenten is, parlamentben is, és egymásra számíthatunk csak. Az a lényeg, hogy minél gyorsabban haladjunk, hogy szeptemberben már működőképes legyen ez a csomag. Egyébként vannak kisegítő vagy segéd beruházási csomagok vagy tervek is, amelyek még inkább optimalizálhatják a beruházásokat. Nagyon fontos, hogy a, az Európai Bizottság az Európai Bizottság, a Beruházási Bank, a tagállamok és a tagállami beruházási bankok mindent megtegyenek azért, hogy a legjobb eredmény szülessen. Ez a bizottság az utolsó esély bizottsága, és tudatában van annak, hogy milyen felelősség nyugszik a vállám. Szeretnénk kézzelfogható eredményeket elérni, az Európai Unió verseny, az európai gazdaság versenyképességével kapcsolatban, a munkahelyek teremtésével kapcsolatban. A reál gazdaságot kívánjuk finanszírozni, és ehhez azt gondolom, hogy átlátható tájékoztatásra van szükség, egyértelművé kell tenni azt is, hogy hogyan történik a projektek kiválasztása, és strukturális reformokra is szükség van, hogy kiteljesítsük a belső piacot. Az európai szemeszter rel, az európai szemeszter végével nem véli úgy a bizottság, hogy a munkája is véget ér, hiszen még nagyon sokat ennivaló. Ennyit szerettem volna mondani. Elnök asszony, elnök úr, tisztelt hölgyem és uraim! folytatjuk az erőfeszítéseket az elkövetkezendő időszakban. Azt hiszem, hogy nagyon jó kezdet van mögöttünk. Hadd mondjam el a képviselőknek, akik itt a teremben tartózkodnak, hogy ők is kulcs elemét képezik ennek a projektnek. Szeretnénk megfelelő üzleti környezetet teremteni, vagy vállalkozói környezetet teremteni az összes európai beruházási csomagját kívánjuk létrehozni. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr! Most az Európai Beruházási Bank alelnöke Moltova úr kap szót. Good morning, Mr. Jó reggelt kívánok, elnök úr, tisztelt eh, parlamenti elnök asszony, kedves kollégák! Óriási megtiszteltetés számomra az, hogy itt lehetnek az Európai Beruházási Bank képviseletében. Ez az önök bankja, ez az Európai Unió bankja. A 28 tagállam a részvényese ennek a banknak. És nagyon örülök annak, hogy beszélhetek ma önökkel, a nemzeti parlamentek képviselőivel, mert a kapcsolat az Európai Parlamenttel, illetve a nemzeti parlamentekkel rendkívül fontos abban, hogy a befektetési alap sikeressé válhasson. Szükségünk van önökre, szükségünk van az önök támogatására. Elnök úr, ön a kollégáival együtt a legjobb témát választotta ki a konferencia számára. Ez a befektetésről szól, de itt nem csak a befektetésről van szó, ez az egyik fő kihívás, de ezt a fő kihívást egy szélesebb kontextusban kell látnunk. A tapasztalataink azt mutatják, hogy számos ilyen kihívás van. Természetesen folytatni kell a közköltségvetések, az állami költségvetések megerősítését, végre kell hajtani a belső piacot, strukturális reformokra van szükség tagállami szinteken. Hölgyeim és uraim, itt arról van szó, hogy az akadályokat el kell hárítani a befektetések útjából. Ezt néha jobb szabályozásnak hívjuk, és ez szükségszerű gyakorlat, a bizottság is utalt erre, mind európai szinten, de a tagállami szinten is erre van szükség. És végezetül természetesen vannak kihívások, amelyekkel a befektetéseket lehet ösztönözni. A befektetések a növekedés motorjai, ezzel lehet a növekedési potenciált felgyorsítani, és ezzel lehet növelni a foglalkoztatás szintjét is. A jelenlegi helyzet az az, hogy ez nagyon is sok kihívást tartogat. 15% alacsonyabb a befektetés volumene, mint a válság előtt. Bizonyos országokban mind a magán, mind pedig a közbefektetés szintje sokkal alacsonyabb még ennél is, összehasonlítva a 2007-es szinttel. Ezt megvizsgáltuk a beruházási banknál, és csak néhány számot adnék arra, hogy megmutassam, hogy hol járunk, és hogy megmutassam, hogy milyen fajta problémával állunk szemben. Tudják, hogy az Európai Unió eh, célkötőzése 3% a GDP esetében, jelenleg 2%-nál tartunk, hogyha 3%-ot akarunk elérni, akkor 330 milliárdra van szükség a kutatási fejlesztés területen. Vagy hogy mondjak egy másik hiányosságot, a digitális program, amelyhez éves szinten 55 milliárd euróra lenne szükség, vagy hogyha megnézzük a felső oktatást, akkor itt azt láthatjuk, hogy itt 10 milliárd eurós befektetésre lenne szükség évente. És ahogy mondtam, Amiatt, hogy a befektetések nem megfelelőek itt, ez gátolja a foglalkoztatást, illetve a növekedést, és ez megmagyarázza azt, hogy miért kihívás a válságból való kilábalás mindannyiunk számára. meg kell vizsgálnunk ezt a fő kérdést, hogy miért van szüksége a befektetésre. Tudjuk a piacoktól, illetve a befektetőktől azt, hogy az egyik oka annak, hogy a befektetés miért nem történik meg, az az, hogy nincs bizalom az európai befektetési klímában, és bizonytalan a szabályozás és Nincs bizalom, illetve a szabályozási bizonytalanság, ezek a fő akadályok, és ezeket, hogyha összekapcsoljuk más gondokkal, mint például a piac felaprózódásával, amely Európa bizonyos szint részei még mindig probléma, vagy bizonyos tagállamokban nincs kapacitás arra, hogy megvalósítható élhető projekteket ha, hajtsanak végre pénzügyi, illetve technikai szempontból. Ugyanakkor a banki válságra adott szabályozási válasz korlátozta a tagállamok lehetőségeit, illetve a kereskedelmi bankok lehetőségeit. Ezért az üzenet itt az lehetne, hogy Európa mellett a világ erősödik, nekünk pedig fel kell zárkóznunk, különben lemaradunk. A fő kihívás ezért mindannyiunk számára az az, hogy intelligens útját találjuk meg azt, hogy a állami közforrásokat felhasználjuk, hogy bevonzzuk a magánbefektetőket, és hogy a befektetéseket elérjük. A közkiadásokat nem úgy kell tekinteni, hogy pénz, amit fel lehet használni, ezt fel lehet használni produktív befektetésre, az oktatásra, a kutatásra és fejlesztésre, és ezt úgy kell elkülöníteni, hogy ez vonza a magánpénzeket, a magánbefektetőket is. Amiről beszélünk most, ez részben ez egyfajta paradigmaváltás a költségvetéstől a pénzügyi eszközökre. És itt az Európai Beruházási Bank nagy szerepet játszik azon tapasztalataink miatt, amit már létrehozásunk óta 58 óta szereztünk. Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak, ugyanis nagyon jó az együttműködésünk. Jó jelzés ez arra, hogy az európai intézményeknek hogyan kellene együttműködniük. A beruházási bank nagyon aktív volt 2008 óta, a válság kirobbanása óta, és 2013-ban tőkeemelés is történt. A tagállamok, mint részvényesek, pont, plusz 10 milliót helyeztek a beruházási bankba, és elmondhatjuk, hogy sokat tehetünk, és sokat is tettünk. A cél akkoriban az volt, hogy a 10 milliárdból egy 180 milliárdos befektetési volument hozzunk létre, jó úton haladunk. Persze rövid időn belül megmutathatjuk azt, hogy a 10 milliárdot valóban működőképessé tettük, és hogy egy kis információval szolgáljak. Ez egy multiplikátor, mégpedig egy 1 a 18-hoz multiplikátor, ugyanis 10 milliárdból 180 milliárdos befektetést csináltunk. Nagyon jó eredményeik vannak, és ezért készek vagyunk, sőt több mint készek vagyunk arra, hogy tovább haladjunk, és hogy végrehajtsuk ezt az Európai Stratégiai Befektetési Alapot. 21 milliárd lesz a garantált volumene. Ez a garancia az EBB-t képessé teszi arra, hogy elvégezze rendes munkáját, és nagyobb kockázatot is vállalni tudjon. Miért? Azért, mert ez a, az alap, ez a garancia, ez egyfajta védelmet jelent az Európai Befektetési Bank munkája szempontjából úgy gondoljuk, hogy itt 1 15-höz lesz a multiplikátor. Ez egy nagyon visszafogott feltételezés. Csak néhány számmal szeretnék szolgálni az elmúlt három évben. Korábban 1 18-hoz volt ebben a három évben a multiplikátor. Szeretnénk tudni azt, hogy mi lesz majd a jogszabály, de a beruházási bank hajlandó arra, hogy már megkezdjük ezt a gyakorlatot még azelőtt, hogy a jogszabály elkészül. Mit is jelent konkrétan az alap? Két pénzügyi lába van. Az egyik az az, hogy az Európai Beruházási Alapon által a KKV-kra helyezzük a hangsúlyt, a KKV-knak hitelezünk, ez a startupok számára történő hitelezés lesz innováció szempontjából, a KKV-knak hitelezünk, és így az Európai Befektetési Alap növelheti a befektetési volument a KKV-k számára mintegy 75 milliárddal az elkövetkező években. A második lába ennek ez az, amit a beruházási bankon belül hoznak létre, ez egy eszköz, amelyel az infrastruktúra befektetéseket, illetve az innovációt lehet támogatni. A 16 milliárd, ez egy olyan garancia, amely ezt lehetővé teszi, és úgy gondoljuk, hogy a bizottsággal együtt ezen által plusz 240 milliárd befektetést tudunk majd létrehozni. Azok a szektorok, amelyekről beszélünk, és a bizottság is említette ez, közlekedés, telekommunikáció, környezetvédelem, erőforrás hatékonyság. Új termékeket is kifejlesztünk, ezek tőke piacorientált eszközök, és lehet, hogy olyan eszközök is lennek, amelyek lehetséges módon kockázati tőke alapok is lehetnek. A harmadik láb lesz egyfajta tanácsadás. A tapasztalatunk, hogyha megvizsgáljuk a legújabb pénzügyi eszközöket, akkor azt láthatjuk, hogy pénzügyi és technikai szaktanácsadásra is szükség van, az állami partnerek, a magánpartnerek, a felügyelő szervek számára. Ez az EBB, illetve a bizottság közös kezdeményezése, és ezáltal is sok mindent el lehet érni. Ezen kívül azt is láthatjuk, hogy nagy potenciál rejlik abban, hogyha a nemzeti bankokkal, intézményekkel együttműködünk, főként akkor, amikor regionális befektetési platformokról van szó. Ez egy opció lehet a szaktanácsadás mellett, a tanácsadás mellett, hogy jobb legyen az együttműködés. Hölgyeim és uraim, hogy lezárja a beszédemet, az EBB számára a legfontosabb az az, hogy a befektetési klíma fejlődjön, Hölgyeim és uraim, a likviditás jelenleg nem a probléma. A piac likvid. A fő probléma jelenleg az az, hogyan lehet leküzdeni a makrogazdasági bizonytalanságot, hogyan lehet megoldani a belső piac fragmentációját, hogyan lehet leküzdeni szabályozási szinten az akadályokat, és másrésztről pedig hogyan lehet a magánbefektetőket rávenni arra, hogy támogassák ezt a stratégiát ezen új eszközön keresztül. Ez egy új eszköz, ez egy új megközelítés, amelyet választottunk. Az Európai Stratégiai, Stratégiai Befektetési Alap innovatív, ez egy igazi szimbóluma annak, hogy az európai intézmények hogyan tudnak együttműködni, Európa legjobb érdekében. Minden erőfeszítésünkre szükség van ahhoz, hogy növeljük a növekedést és a foglalkoztatást. Köszönöm. Köszönöm szépen, Moltova úr. Most pedig a Költségvetési Szakbizottságnak az elnöke Jean Artui kolléga kap szót. Monsieur le Président, Tisztelt elnök úr, tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Nagyon örülök annak, hogy részt vehetek ebben a, vidába, ebben a vitában az európai New Deal témájában. A Juncker Bizottság terve az Európai Unió válságára adott válasz kezdet első lépése. Nagyon fontos, hogy koordináljuk a lépéseinket, és nagyon fontos az is, azért is, hogy megnövekedjen a bizalom. Ez az új New Deal reményeket kelt, a közös fellépés sikerét hordozza magában, de fontos az, hogy ne félig hagyjuk csak végre a dolgokat. Roosevelt elnök úr a 30-as években Amerikát kiemelte a gazdasági stagnálásban. Ennek ehhez az kellett, hogy olyan legyen a válság 29-ben, amilyen volt, és a politikai válasz megfelelt a válság mélységének. Hasonló volt akkor a helyzet, mint most, banki válság, magas munkanélküliség, a defláció kísértete, de az intézményi környezet teljesen más volt, mint itt most. Ott föderális stabil rendszer volt, a végrehajtó ágnak Roosevelt volt a feje, és mindent megtett a gazdaság, az, mindent megtett az államgépezet azért, hogy a, hogy a gazdaságot kiemelje a válságból. Nagyon határozottak voltak. Itt Európában nálunk is azért vannak bátorító lépések. Azt hiszem, hogy a válság részben a, kormány, a gazdasági kormányzás vagy igazgatás hiányának tudható be. És nagyon sok, sokan hibásak abban, hogy kialakult ez a válság, túlságosan elnézőek voltunk a bankokkal szemben, a különböző szabályokat nem megfelelően alkalmaztuk. Korábban szintén eljártam ezekre a parlament közi találkozókra, mint tagállami parlamenti képviselő. A helyzet szem, az én helyzetem megváltozott, de nem mindig értem a dolgokat. Miről döntünk? Miről cserélünk eszmét? Kit ellenőrzünk? Ahhoz, hogy konstruktívak legyenek ezek a találkozók, meg kell adni a, legitim, a demokratikus legitimitást az európai gazdasági irányításnak. Örülök annak, hogy találkozunk, így parlamenti képviselők egymás között, örülök annak, hogy örülök annak, hogy ugyanaz a pénznemünk, ugyanaz a kamatláb, ami ránk vonatkozik, de ha egy polgár megkérdezi, hogy ki is kormányozza az Európai Unió gazdaságát, akkor mit válaszolunk erre? Az Európai Bizottság elnöke? egyes biztosok? A, az európai stabilitási mechanizmus elnöke? Az EKB elnöke? Az, az IMF elnöke? A beruházási bank elnöke? Az elmúlt időszakban nagyon sok eszköz látott napvilágot, tegnap például a stabilitási mechanizmus alapja, aztán a stratégiai befektetési alap, a túlzott adósság közösségivé tétele ennek a két utóbbi eszköznek a célja. Figyeljünk arra oda, hogy a stratégiai befektetések európai alapja is parlamenti ellenőrzés alá essen. Természetesen rendkívül hozzáértők az európai pénzügyi vezetők, de nagyon fontos a parlamenti ellenőrzés. Az irányítás, az gazdasági irányítás, azt hiszem egyfajta álnév, hogy kicsit kozmetikázzuk, hogy ki, ki milyen döntéseket hoz. Valójában azonban itt egy kormányról van szó. Juncker úr tegnap eljött ide ennek a konferenciának a megnyitására, és azt hiszem, hogy reményteljes dolgokat mondott, optimis, optimizmusra ad okot. Azt gondolom, hogy akkor van értelme egy ilyen eszmecserének, hogyha tudjuk, hogy miről beszélünk, és hogyha van egy megfelelő végrehajtó ága az Európai Uniónak, amelyet aztán ellenőrizni tud egy demokratikus gyűlés. Úgy érzem, hogy még nem volt meg a bátorságunk ahhoz, hogy megfelelő szuverenitást adjunk egy ilyen európai kormánynak. Hogyha katasztrófa következik be, akkor ennek a hatása kiterjedhet a többi tagállamra is, tehát a, nem csak a bajba jutott tagállam, hanem az összes többi tagállam is szolidális kell, hogy legyen nem, nem csupán a politikai Európa kell, hogy segítsen abban, hogy megtaláljuk a kiutat. Mindenképpen össze kell fognunk. A New Deal új helyzetet jelent, a kártyák újraosztását. A májusi választással egyfajta döntés született erről is. Meg kell győznünk a polgárokat arról, hogy a helyük az Európai Unióban van. Olyan szakpolitikai mixet kell létrehozni, amely lehetővé teszi azt, hogy növekedjen a gazdaság, hogy munkahelyet teremtsünk, hogy tiszteletben tudjuk, tiszteletben tudjuk tartani a stabilitás és gazdasági paktumot. Az EKB elnökének kell egy olyan személy, egy olyan beszélgető partner, aki megértőt, ez lenne az Euró, Eurócsoport elnöke. Az Európai Unió elsődleges jogában kell helyet kapnia az új bizottsági javaslatoknak. Azt hiszem, hogy most már véget kell vetni a a játszadozásnak igazi lépéseket kell tenni. Úgy gondolom, hogy egy igazi elnököt kell megválasztani az Európai Unió élére, aki teljes munkaidőben ezzel foglalkozik. Az Európai Parlamentnek és a tagállami parlamenteknek is fontos szerepet kell biztosítani ebben a folyamatban hiszen az európai tag, tagállami parlamenteknek arra kell ösztönözni a kormányokat, hogy ők is támogassák ezt a tervet. Megfelelő dinamizmussal kell a tervnek rendelkeznie, és ez csak az önök segítségével lehetséges. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Ártői úr. Hölgyeim és uraim, most áttérünk az eszmecserénkre amelyeket a előző hozzá szólásokkal kapcsolatban folytattunk. Felhívnám figyelmüket röviden a vonatkozó szabályokra, amelyekben megállapodtunk. Hosszú hozzászólói listánk van. E hozzászólók szeretnének, szeretnék elmondani általános megjegyzésüket, vagy véleményüket az előző beszédekről, úgy fogunk eljárni, hogy a nemzeti parlamenteknek három-három képviselőjét engedjük szóhoz jutni, és utána pedig egy európai parlamenti képviselő kap szót. Tekintettel arra, hogy már most is nagyon hosszú a hozzászólók listája, az a javaslatom, hogy maximálisan kettő percben korlátozzuk az egyes hozzászólók hozzászólás idejét. És annak érdekében, hogy a podiumon helyet foglalók és a teremben helyet foglalók között lehetőség szerint minél élénkebb legyen az interakció, három ö, kettő, tehát kétszer-három képviselő kap majd szót, és utána megadjuk a pódiumon ülőknek, hogy az elhangzott hat kérdésre válaszoljanak. Kalemec úr az első hozzászólónk Észtországból, parancsoljon. Tisztelt elnök úr, szeretném méltatni a beruházási bank equity rendszerét, én ezzel foglalkozok hazámban. Olli Rén is elmondta tegnap, hogy országunk recesszióban volt, Finnország viszont nagyon sok ösztönzést adott, például az atatás területén a PISA tanulmány eredménye nagyon jók náluk, a kutatás és fejlesztésre 3,3%-ot adnak, és mégis egy ilyen gazdaság sem van, le megfelelően a befektetőket, és nem tud fenntartható munkákat, munkahelyeket teremteni. Ez tényleg kérdéseket vet fel. Ez felveti azt, hogy mennyire tartatóak az európai 2020-as célkötűzések. Moszkovicsi ö, úr azt mondta, hogy át fogják tekinteni ezeket az intézkedéseket van egy elem, ami még hiányzik, van, amit nehéz mérni, ez pedig a vállalkozói kedv. Az a szabadság, hogy valaki mere vállalkozó lenni, nem, nem túlzottak a szabályozások, és hogy lesz-e profit. úgy gondolom, hogy mindenképp valahogy ezt mérni kellene tudni, hogyha nem vagyunk büszkék a milliárdosainkra, akkor nem lesznek Bill Gates-eink, Brinkeink, Zuckerbergjeink Európában. És nem lesznek meg azok a munkahelyek, amelyeket máshol teremtenek meg. És ez független attól, hogy milyen fajta uh, állami kutatás és fejlesztést tudunk tenni. Észtországban a Skype, a TransferWise kezdte meg a munkáját, elektromos útlevelek, elektromos aláírás is létrejött már, tehát nem, nincs az előre eldöntve, hogy elnyomják az európai vállalkozói kedvet. Köszönöm szépen, Kalametszesz úr. Pulvilász úr kap szót Litvániában. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném hangsúlyozni azt a tényt, illetve azt az ismert kifejezést, hogy az ördög a részletekben rejlik. És szeretném kiterjeszteni ezt a kifejezést és szeretném elmondani ezt, hogy a kis ördögök rejlenek meg a résztekben. A nagy ördögök a filozófiákban rejlenek. A filozófia is nagyon fontos. Emlékezzünk a bolsevizmusra, a fasizmusra. Ez egy nemzetek teljes idegenítését, társadalmi osztályok elidegenítését jelentette. A jó filozófia már megvan most. Megértjük azt, hogy milyen irányba kell haladni, és hogyan lehetne elérni a céljainkat. A jó filozófia egy közjó. Úgy vélem, hogyha egy új New Deal-ről beszélünk, akkor meg kell vizsgálnunk azt, hogy mik az elképzeléseink az európai integrációról. Én úgy gondolom, hogy az individualista vagy a neoliberális paradigma dominál ma, és én itt látok egy kis problémát. Alábecsüljük azt, hogy mennyire fontos a szolidaritás mechanizmusa, a közjó, és más dolgok. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy eh, mi politikusok a közjót szolgáljuk, és nem pedig a magánérdekeket, tehát a holisztikus megközelítés a New kapcsán vitáink tegyet kell, hogy képezze a jövőben. Köszönöm szépen. A német Bundestag tagja Bosz úr kap szót. Kedves kollégák, tisztelt elnök úr, a New Deal egy nagyon nagy történelmi példa. Vigyáznunk kell arra, hogy a most kínálkozó és a beruházási csomag által felkínált esélyt még adott esetben jogos kifogásokkal is elszalasszuk akár Németországról, akár más országról beszélünk, itt vannak kifogások. Nem szabad, hogy ezt az esélyt elszalasszuk a fecsegéssel, hiszen ezzel a jövőnket veszélyeztetjük, és nem fog sikerülni ezt az európai beruházási csomagot a polgárok érdekében alkalmazni hogyha javítani akarjuk az ő mindennapi jövőjüket, akkor ehhez együttérzésre van a polgárok részéről is szükség, ennek elérése érdekében együtt kell működnünk, így fogjuk tudni megváltoztatni eh, az irányt. Az elmúlt évben tettünk előrelépéseket, eh, de most eh, ezeket a felszínes és ideológiailag fixált vitákat le kell végre küzdenünk egy célra vezető programmal, hiszen ez a vita, ami folyik, ez csak elodázza az előrelépést. Az emberek azt akarják látni, hogy a lépések az ő érdekeikkel szolgálják, akár Görögországban, akár Németországban, akár más országban. Németországban eh, is további beruházásokra van szükség. És most két kitűnő alkalom nyílik erre. Most egy általános eh, gyengélkedő konjunktúra van az eurozónában, és egész Európában is. Tehát itt most kitűnő alkalom van a beruházásra. Altui úr is mondta, Eh, hogy vannak itt még nyitott kérdések, eh, eh, és nem csak itt az Európai Parlamentben, hanem a nemzeti parlamentekben is várják ezekre a választ. Aztán itt, ami a semleges kiválasztási eljárást illeti, és a országoknak a gazdasági sztenderdjeit illeti, figyelni kell arra, hogy a gazdaságilag erős és a gazdaságilag gyenge országok közötti szakadék itt az Európai Unióban ezáltal a beruházási csomag által ne nőjön még jobban, ne nyíljon még jobban szét. Segíteni kell a gyengébb régióknak Európában, hogy felzárkózzanak. Ez többet hoz mand, mint az elmúlt napokban hallott sok vita. Köszönöm szépen, posztúr, most pedig az Európai Parlament képviselője, Zánt úr kapszót. Köszönöm, elnök úr. A stabilitás és növekedési paktum kimondja, hogy egyensúlyban kell, hogy legyen a tagállamok költségvetése, vagy maximum évente 3%-os lehet a deficit. A tagállamok döntik el, hogy ezt hogy érik el. Az Eurostat módszere alapján dönt, készülnek erről stat, statisztikák, azonban az az igazság, hogy cash alapon történt, készpénz alapon történik erről az elszámolás. A beruházásokra beruházásokra költött euróknak teljesen más hatása van, mint a, például a szociális célokra, vagy a, vagy a, a bérekre költött euróknak. Úgy gondolom, hogy a kiadásokat progresszív módon kell kezelni. Ezt a, ezt a gondot, a kiadásoknak ezt a fajta kezelését már többször is felemlítettük. Lehet, hogy a, a stabilitási paktum szabályai ezt a fajta hatását nem gondolták végig, de az a helyzet, hogy jelenleg csökken a beruházás, a tagállami beruházások aránya. A bizottság azt javasolja, hogy stratégiai beruházásokra kerüljön sor, de ez elvileg a jelenlegi szabályok alapján nem lehetséges. Jelenleg adta ugyanilyen logikával tagállami kiadásokat is csökkenteni kéne. Köszönöm. Köszönöm szépen, Zánt úr. Most következik a második kérdéskör. Zaurer úrra kezdjük, aki a spanyol parlamenttag. Egyébként, kedves kollégák, ha szót kívánnak kérni, vagy fel akarnak állni szólás közben, mert ezt a saját parlamentjükben itt teszik. Ez előnyös, hiszen akkor látja a többi kolléga is, hogy ki szól éppen. Tehát önök szabadon dönthetnek arról, hogy hozzászólásuk közben ülve maradnak, vagy pedig felállnak. Most aztán egy nehéz választás elé állítottam önt is, Zaurer úr, parancsoljon, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. A stabilitási paktum rugalmassága azt hiszem jó irányt jelez, de szerintem ezt még azért lehet javítani a stabilizációs paktum rugalmasságát, tehát még javítani kell. Ennek három oka van, erről sokat beszélünk, de szeretném ezeket még egyszer hangsúlyozni a mai vita során, egész őszintén. Az első téma vagy kérdés az, hogy az állami vagy közösségi beruházásokat nagyobb alányban kéne megjeleníteni a ö, csomagban hiszen ez, és ez pozitív, és azt kéne elérni, hogy a különböző projektekben nagyobb tömegben legyenek jelen a közösségi vagy állami externáliák. Arról van ugyanis szó, hogy a gazdaságot és a növekedést növekedést támogassuk. Ez az első ok. A második ok, Nem szabad kirekeszteni azokat az országokat a flexibilitásból, a rugalmasságból, amelyek most ilyen nehéz helyzetben vannak. A középtávú célkitűzésekből nem szabad kirekeszteni ezeket az országokat. Amikor például strukturális reformokat hajtanak végre éppen ezek az országok, ennek ebben semmi logika nem lenne. úgy érzem, hogy minden tagállamnak szüksége van arra, hogy a gazdasági növekedési potenciáját fejlesze. Ezért van szükség a rugalmasságra. Még egy harmadik gondolat. A strukturális reformokat a, meg kell különböztetni azokat a strukturális reformokat, amelynek prociklikus hatása van, és amelyeknek nem. hiszen ez hozzásegíthet ahhoz, hogy kilábaljunk a gazdasági válságból. Köszönöm. Köszönöm szépen, Saura úr. Most Rossmann úr, az osztrák nemzetgyűlés tagja kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A Juncker által bemutatott beruházási program nagyon ambiciózus csomag, melynek célja a munkahelyteremtés, a növekedés és a beruházásoknak a segítése, de a volumenjének látán, eh, ami ugye 21 milliárd euró, azt kell, hogy mondjuk, hogy eh, ez az összeg nem lesz képes még akár a 15-szörös tőkeáttétel révén sem teljesíteni az elvárásokat. Ezzel a investíciós tervel kapcsolatban azt kell elmondani, hogy legkorábban szeptemberben kerül majd alkalmazásra, és hogyha konjunkturális okokból rövid távon kell cselekedni, gyorsan kell cselekedni, akkor ez túl késő lépés lesz az első nem fizetési kockázatok átvállalásával ugyan segíthet, de ezek az eszközök elégtelenek erre a cél, ugyanis a beruházók számára, a befektetők számára a döntő kérdés az, hogy megfelelő kilátásuk van-e a hozamra, a nyereségre, a megtérülésre, és hogy megfelelően bíznak-e, és ez az az összeg szerintem kevés. Így tehát, hogyha ez a beruházási program valamilyen hatást tud kifejteni, akkor az a hatás az gyakorlatilag nem más, mint egyfajta kettcsinálás, ízelítő a jövőből, de semmiképpen sem fog hatalmas eufóriához vezetni, és összehasonlítani ezt a Roosevelti New Deal-lel az nem helyén való szerintem, ugyanis hogyha valami olyan akarunk, amit New Deal-nek nevezhetnénk okkal és joggal, akkor véleményem szerint egy olyan beruházási tervre, egy olyan beruházási programra lenne szükségünk, ami ténylegesen megérdemli ezt a nevet. Ehhez természetesen megújuló energiákba, zöld energiába kellene fektetnünk ehhez, nem pedig mondjuk atomerőművek építésére, vagy hasonló célokra. De hát ennek vannak bizonyos előfeltétele is annak érdekében, egy ilyen beruházási terv ténylegesen létrejöhessen elsősorban szükség van a pénzügyi szektornak egy szigorúbb szabályozására. Miért? Azért, mert most még továbbra is nem a reálgazdaságban, hanem a pénzügyi szektorba fektetnek be főként másodszorban. A közinfrastruktúrának a rendelkezésre bocsátása az adók útján finanszírozott közkiadások révén kell megvalósuljon az Európai Beruházási Bankon keresztül. Köszönöm szépen, Lord Harrison kap szót a Lordok házából. The House. Tisztelt elnök úr, tegnap a Lordok háza kiadott egy jelentést az, e- az, Euró, a, az Európai Unió gazdasági válság utáni állapotáról szóló jelentés. Jonathan Hill is itt ott volt tegnap, hogy a tőke piaci unióról beszéljen, és jövő, hét, jövő héten Sharon Bowles és Jonathan Fall is ellátogatnak hozzánk. Pierre Moszkovicsinek szeretné föltenni az első kérdésemet az Európai Beruházási Programról. A 15 szöröz, a 15-szörös megsokszorozó hatás realisztikus? Ezt a kérdést szeretném föltenni neki is, illetve a beruházási bank képviselőjének is. Moszkovics úrnak még egy kérdést szeretnék föltenni. Úgy vélem, hogy a belső piac a leggyorsabb út az új munkahelyekhez, de túlságosan sok tagállami parlament lassítja ezt le. Nem jön létre az igazi 28 tagállamot tömörítő belső piac, az egyik ilyen tagállam az enyém. Jean Artuinak, másik régi barátomnak is föltennék egy kérdést. Mi a véleménye a két, két, mi a véleménye a 2014-2020-as költségvetésről? Lesz-e itt változás? Nem a mennyiséggel kapcsolatban, hanem hogy hogyan költjük el ezt a pénzt. A növekedési módszereket lehet-e jobban támogatni. Sharon Bowles anyagáról, anyagát tartom a kezemben. Az európai az Európai Tanács és Herman Van Rompuy nagyon jót, nagyon sok jót tett, az, az, hogy a válságba kilépjünk. Nos, Harrison úr, ez bekerül az Európai Parlamentnek a történelmi törskönyvébe, hiszen még nem hallottam azt, hogy egy brit képviselő ilyen elismerő szavakkal szólt volna az Európai Parlamentről és munkájáról. Most pedig Ferrera asszony kap szót az Európai Parlament képviselője. Köszönöm szépen, szeretnék eh, dics- szeretném dicsérni a bizottságot, mert eh, kezdeményezte ezt a befektetési alapot, ez már azt bizonyítja, hogy elismerik azt, hogy az újfajta dinamikára van szükség az Európai Unióban. És e, oxigén nélkül nem tud működni az európai gazdaság. De azért megvannak a kételjeim is, amit most szeretnék ön elé tárni, és remélem, hogy erre reagálni fog majd. A következőről van szó. A módosítások legnagyobb része amit befezettek a stabilitási és növekedési paktumban, azt az európai állami befektetések kárára hajtották végre, tehát kevesebb a befektetés most Európában, és ez főként azokat az országokat érinti, ahol már egyébként is problémák voltak. Ott főként drasztikus csökkentés történt. Három elem akadályozza a létrehozott mechanizmusokhoz való hozzáférést, ez a piaci kondíciók, itt a strukturális alapokat korlátoznak, hogyha nem tartják magukat a szabályozás. Ez a spanyol kolléga is elmondta a második okot, hogy vannak a befektetési záradékban olyan rendelkezések, amelyek értelmében ki lehetne fejleszteni, terjeszteni a rendelkezéseket a hiányan rendelkező országokra. A harmadik az egy kockázatelemzés. Itt azt mondják, hogy a szektorális kockázatra is ki lehet térni, de nem beszélnek az országszintű kockázatról. Hasonló körülmények között azok a projektek, amelyek szektorális rizikót tartalmaznak, azok előnyben részesülhetnek. Azt kérdezem, hogy nem kreálunk így még nagyobb egyenlőtlenséget az Európai Unióban. Köszönöm szépen. Moszkoviszi úr, Molda úr, és utána Altuis úr kap szót, hogy megválaszolja az első kérdéseket. Köszönöm, szeretném megköszönni először is a feltett kérdéseket. Három-négy dologra hadd válaszoljak. A beruházási csomag egy diagnózis alapján született, hiszen rájöttünk arra, hogy nincs elég beruházás Európában. Hogyha összehasonlítjuk a helyzetet, a beruházások helyzetét a 2008 előtti időszak, akkor láthatjuk, hogy jelenleg 15%-kal kevesebb a beruházás Európában. Ez nyilván elfogadhatatlan. Ha ez így marad, akkor az EU nem lesz majd vezető, nem, jár, nem az Európai Unió gazdasági szerepe nem lesz majd ilyen jelentős, és a, nem leszünk majd benne az els, nem leszünk benne a vezetők, gazdasági vezetők között a világban. Ezért kell ezt a problémát megoldani, ezért ezért hoztuk létre ezt a tervet, ezt a csomagot. Itt alapvetően a részvétel önkéntes alapú, ez nyilván nem elég, ennél többre van szükség, de reméljük, hogy működik ez a terv. Ez a dolognak az alapja. Én nem látok ellentmondást a terv, és akközött, hogy milyen állapotban van az európai vállalkozói környezet, vagy a belső piac. Három pillére nyugszik a csomag, az egyik a költségvetési konszolidáció, rendkívül fontos az, hogy tovább csökkentsük a deficitet, ugyan ezt új értelmezéssel tesszük, kicsit rugalmasabbak vagyunk, mint a múltban. A második pillér a strukturális reform. A strukturális reformok nélkül semmit nem lehet elérni. Nem azért van ezekre szükség, mert mi azt mondjuk, hanem azért, hogy versenyképesebbek legyenek a gazd- versenyképesebb legyen a gazdaságunk. Ami a vállalkozókat, vagy a vállalkozási világot illeti, ez az, ahol a munkahelyek teremtődnek Európában, itt jön létre a gazdagság. Piacgazdaságban élünk, de a piacnak szabályai vannak. Magán és állami eszközökkel is hatással lehet lenni erre a piacra. A második észrevételem a rugalmasságról szól, többen is utaltak erre, hiszen az, ez is tagállami eszköz, ezzel is lehet a beruházásokat serkenteni, ösztönözni. Január 13-án a bizottság megteremtette annak a lehetőségét, hogy újabb beruházások szülessenek. Megszületett az, Euró- az európai stratégiai beruházási alap. De ezt még követhetik újabb beruházási alapok is. De a túlzott deficit eljárás ettől még megmarad, és ez minden tagállamra érvényes lehet, hogyha a helyzet megköveteli a társfinanszírozást, a társfinanszírozási folyamatokat egyébként kivonjuk ebből a számításból, mert egészen más logika alapján születik meg egy társfinanszírozási projekt, vagy társfinanszírozású projekt. Azt próbáljuk elérni, hogy az Európai Unió mellett a beruházási bank és a tagállami eszközök mellett legyenek plusz beruházásaink. Harmadik gondolatom, ez a csomag nagyon tág értelmű, de célzottan próbáljuk a beruházásokat fejleszteni. Tehát nem bármilyen projektet fejlesztünk, és nem a szokásos megtérülési struktúrákban gondolkodunk. Nagyon fontos a beruházás minősége, illetve a sokszorozó hatás is. Mi nem olyan beruházásokat vagy projekteket keresünk, amelyek, egyébként is létrejönnének, hanem olyan dolgokra számítunk, amely, olyan dolgokat várunk, amelyek nehezen találták volna meg a piacra az útjukat. Nem tudom, lehet, hogy a banknak még van erről véleménye, de mi is volt az alapgond? A beruházási bank 3-as A besorolással rendelkezik, rengeteget ruház be. Az Ecofin, tanácson beszéltünk erről, Wolfgang Schäubléval, Tegyük fel, hogy rosszabb a besorolása a banknak, vagy nagyobb kockázatot vállal a bank. Kiderült már, hogy a sokszorozó hatás eddig nem működött. A kockázat vállalás a bank részéről lehetővé teszi azt, hogy beruházásokat vonzunk. Vagy. Azt hiszem, tehát ez a, ez a beruházási csomag megvalósítható, csak mindenkinek részt kell vállalni ebben, a tagállamoknak is, illetve a különböző állami beruházási bankoknak is. Moldova, Moldova úr, parancsoljon. Innen folytathatom is a multiplátorokkal kapcsolatos kérdések megválaszolásából. A gyakorlati tapasztalataink a 10 milliárdos tőkeemeléstől származtathatóak, és mi azt ígértük akkoriban, mikor ezt megkaptuk, hogy ezáltal próbáljuk ösztönözni a befektetéseket 180 milliárd értékben. Ezt el is értük, és nem tudom pontosan az adatokat ez év végére, de lehet, hogy ez a multiplikátor lehet, hogy legalább 1-18-hoz. Ez természetesen ez az az erős alap, amelyen már az 1-15 arányban is a biztos oldalon állunk, de ahogy a bizottság is elmondta, a fő kérdés az az, hogy egy olyan alap jöjjön létre, amely rugalmas, és amely a magánbefektetők számára előre látható, mert szükségünk van a magánbefektetőkre. A multiplikátorok úgy működünk, hogy ebből a garanciából hiteleket tudunk folyósítani, meg tudjuk védeni a tripla át, és még pénzügyi eszközöket is tudunk kifejleszteni, hogy a magánbefektetőket vonzzuk, és így jön létre az 1-15 multiplikátor. Szerintem ez egy erős és megfelelő előrejelzés. A második kérdés a projektek. Az Európai Beruházási Bank fogja kiválasztani a projekteket, annak megfelelően, hogy ezek megfelelőek-e. Ezeknek gazdaságilag, technikailag erős projekteknek kell lenniük, és a környezetvédelmi szempontból is erősnek kell lenniük. Mert a hitel, amit nyújtunk, annak értelmében a projekteknek olyan bevételeket kell generálnia, amelyek vonzák a magánbefektetőket. Úgy gondolom, harmadsorban, hogy a tagállami hozzájárulás két szinten elengedhetetlen, az egyik a projekt szinten, második szinten pedig a nemzeti befektetési platformok szintjén. Ugyanis itt a tagállamok személyre szabott megoldásokat hozhatnak létre a nemzeti elősegítő bankokkal. Németországban erre már van példa. E, tehát ez a tagállami oldalok feladata, hogy ők mit tesznek befektetői szinten, a nemzeti befektetési platformokkal. A kohézióval kapcsolatban egy egyetemű választ tudok adni. A Juncker kezdeményezés a kohéziós politikát kívánja szolgálni, ugyanis intenzívebbé tudjuk e, tenni az erőfeszítéseinket, például a Jasper kapcsán. Kiterjesztettük a Jaspert nem csak az új tagállamokra, ez most már nyitott minden kohéziós terület számára időközben, és ezen kívül én úgy vélem, hogy hosszú távon a pénzügyi eszközök azok, amelyek vonzák a befektetőket és segítik a strukturális alapok felvételi képességét. Tehát ez egyfajta paradigmaváltás. Utolsó megjegyzésem, a tartalékolásról. Úgy gondoljuk, hogy a parlament döntése, illetve a Juncker alap életbe lépése szeptemberben fog bekövetkezni, de igazuk van, hogy önök sürgőségi segítséget kérnek. Az EBB hajlandó arra, hogy tartalékoljon időközben, és ehhez hozzákezdjen, és ezt megkezdhetnénk a garancia előtt, ami szeptemberben beindulna. Ezt a fajta koncepciót képzeljük el. Utolsó megjegyzésem. Kérem önöket arra, hogy a Juncker kezdeményezést ne úgy lássák, mint egy önmagában való kérdés. Ez egy szélesebb körű stratégia része, amely lefedi a strukturális reformokat, az egységes piac integrációját, és természetesen az FC létrehozását. Az FC sikerének záloga az a környezet, és az, hogy az akadályokat megszüntessük, amelyek a befektetéseket gátolják. De ahogy mondtam, szeretnék intenzíven együttműködni az Európai Bizottsággal, és a parlamenttel is együtt akarunk dönteni a tárgyalások során majd ugyanis vannak olyan kérdések, amelyek fontosak számunkra, például a garanciák minősége, amelyel meg lehet védeni a tripla át. Vannak irányítási kérdések is, vagy a kiegészítőség kérdése. Ezekkel szeretnénk, ezekről szeretnénk a bizottsággal és a parlamenttel tárgyalni, hogy a lehető legjobb megoldást tudjuk létrehozni. Thank you, Mr. Thank you, Mr. Molterer. Köszönöm szépen. Most pedig további kérdéseket fogunk meghallgatni. Elnézés, Arthur Merci, président, d'abord. Köszönöm szépen. Lord Harrisonnak szeretnék válaszolni, és üdvözlöm őt. Ő a brit parlamenti képviselők közül a legeurópa barátabb, A 13-as cikkről szóló konferencia, egy nyitott konferencia, az Egyesült Királyság nem írta alá a Fiscal Compact-et, de megköszönöm Harrison úrnak az Európa mellett szóló érvelését. Nézzük a stabilitási és növekedési paktumot. sokszor erről azt mondják, hogy ez egyetlen blokk, de néha nem különböztetjük meg, hogy mit tartalmaz ez, és hogyan is működik. Sokszor sokszor a különböző hitel, hitel intézmények ket veszük először figyelembe, de szerintem ez nem egy jó módszer. Aztán a másik téma a döntés hozatal kérdése. Ennek a kérdésnek inkább Gualtieri úr, a szakértője, a gazdasági bizottság feje. Mi hamarabb meg kell teremteni itt a jogi alapot, egyértelmű, hogy sürgős dologról van szó, a világ folytonosan mozgásban van, de amikor döntéseket kell hozni európai szinten, akkor egyfajta inerciában esünk, és ez megbénítja, vagy nagyon lelassítja az európai fellépést. Azt kérem tehát, hogy mi hamarabb teremtsük meg ezt a jogi anyagot, és adjuk meg a bizottságnak azt, amire szüksége van, hogy megvalósulhasson ez a csomag. A tagállami strukturális reformokon is múlik, hogy mennyire lesz sikeres ez a csomag. Hogyha a strukturális reformokat nem hajtják végre, akkor ott nem lesz hatékony a Juncker csomag. Tudom, hogy a tagállamoknak finanszírozási problémái vannak, de ahol megvan a rentabilitás, ott általában a vállalkozások is megtalálják számításukat. Tehát minden tagállamban reformokra van szükség, hogy a, vers, hogy a vállalatok versenyképességét tudják garantálni. Azt hiszem, hogy ha ez megvalósul, akkor a csomag is meg tud valósulni és működni tud, és ezzel a növekedést is el tudjuk érni, illetve megfékezzük a munkanélküliséget is. Köszönöm. Köszönöm. Áltői úr. A további hozzászólások következnek. Mindenkit arra kérek, hogy tartsa be a két perces hozzászólási időt. Három tagállami képviselő következik, és aztán egy európai parlamenti képviselő, aztán egy következő kérdéskör, és utána a válaszokat hallgatjuk meg. Gerréri úr következik Olaszországból. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek a hozzászólókkal, hogy mindenképpen egy fellendülésre van szükség az eurozónában. A köz- és hosszú távú befektetések a különböző szektorokban elengedhetetlenek. Ezek újfajta növekedés generálhatnak mind a kereseti és kínálati oldalon. Tehát a közép- és osztávú befektetések kérdése, ez nem csak egy ideiglenes eszköz. Úgy gondolom, hogy ezt stratégiailag kell szemlélni az európai terület, az eurozóna jövője szempontjából. Vannak specifikus feltételek, van egy új befektetési javaslat, és két feltételt szeretnék ennek kapcsán megemlíteni. Először is a befektetési terv mértékének eléggé nagynak kell lennie ahhoz, hogy annak valóban jelentős gazdasági hatása legyen. Tudjuk, hogy az európai szint eh, mint éves szinten egy 300 eh, milliárdra becslik, ez sokkal nagyobb, mint az a terv, amit javasoltak. Tudjuk, hogy eh, van egy optimista forgatókönyv, amelynek értelmében 105 milliárd lenne szükség évente. A kérdésem tehát az az, hogy ez egy nagyon okos befektetési terv gazdasági szempontból, pénzügyi szempontból, de gazdasági szempontból az a veszélye ennek, hogy jelenlegi formájában ez nem fog működni, mint gazdasági ösztönzés. Ezen kívül Egyetértek azzal, hogy nagyon fontos a technikai felővizsgálat, a befektetések kiválasztása technikai szinten, de a hatékony terv értelmében egy általános gazdasági stratégiára van szükség. Én nem látom ezt a stratégiát. Hogyan akarják összekötni a befektetési tervet más európai tervekkel. A célnak annak kell lennie, hogy politikai-gazdasági szinten is ki lehessen ezeket választani. A technikai felülvizsgálat egy előfeltétel kell, hogy legyen, nem pedig az egyetlen felülvizsgálat, amelyet végrehajtanak, mert különben fennáll a veszélye annak, hogy a fellendülés kismértékű marad. Gracias. La prochaine orateur est Madame Aurora Orua de la Sablena lesz a következő hozzászóló francia köztességből. Von Sverige kan förbereda sig. Hanem Arua. Utána pedig egy svéd képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani azért, hogy erre az eszmecserére sor kerül. Rendkívül fontos az, hogy a beruházók bizalmát visszanyerjük, illetve a polgárokét is. Nagyon fontos az, amit Schulz úr elmondott. Maga a beruházási csomag nem lehet egymagában sikeres, meg kell nézni azt is, hogy szociális és környezetvédelmi dimenzióban mit tehetünk, új gazdasági mutatókra van, gazdagsági mutatókra van szükség. Jelenleg nagyon aggaszt Európában a szegények száma, fontosnak tartom, hogy minden egyes alkalommal figyelembe vegyük a szociális dimenziót is. El kéne gondolkodni azon, hogy kell-e egy európai minimál bér, hiszen szociális szempontból elengedhetetlen, hogy meglegyen ez a garancia. Különben az Európai Unióban nem oldhat meg minden problémát a beruházási csomag. Megköszönöm a biztos úrnak, hogy pontosította, hogy hogyan is történik majd a projektek kiválasztása a csomagon belül, de itt úgy, értem, úgy érzem, hogy további tájékoztatásra, átláthatóságra van szükség. Szeretném tudni, hogy az ellenőrzés hogyan történik, a demokratikus ellenőrzésnek mik az elemei. Tegnap Juncker úr azt mondta, hogy imáron Európának kormánya van tehát demokratikus ellenőrzésre van szükség, megerősített demokratikus ellenőrzésre a parlamenteken keresztül. Végezetül pedig a társfinanszírozásról még egy szó. Azt hiszem, nem elégséges információ áll itt rendelkezésre, nem tudják pontosan a tagállamok, hogy mit tehetnek meg, mit nem, és hogyan kapcsolódik mindez a stabilitási paktumhoz. Erről kérnék plusz információt. Köszönöm. Köszönöm. Császtröm úr következik. Tack så mycket. Jag skulle vilja ansluta mig till de Köszönöm szépen. Én is csatlakozom azokhoz a hozzászólókhoz, akik a vállalkozó szellem és a vállalkozói klímának az erősítését helyezték a középpontba, hiszen ez kell ahhoz, hogy munkahelyeket teremtsünk. Egyszerűbbé, olcsóbbá és biztonságosabbá kell tenni a vállalkozást, a vállalkozói létet Európában. Ez természetesen nem olyan egyszerű, de az biztos, hogy biztonságosabbá, olcsóbbá és kiszámíthatóbbá, egyszerűbbé kell tenni a vállalkozás alapítást itt Európában. Teljesen meg kell reformálnunk eh, az adórendszert, hiszen túladóztatjuk az európai vállalkozókat, és a kereskedelmi korlátokat is le kell, hogy bontsuk, eh, eh, amik akadályozzák a piacunkra való belépést, illetve a piacunkról más piacokra való kilépést tehát nem szabad, hogy ellehetetlenítsük a vállalkozás alapítást, és Európának új munkahelyeket is kell tudnia teremtenie, eh, ahelyett, hogy csak arra koncentrál, hogy a már meglévő munkahelyeket megtartja. Nem érdemes ugyanis életben tartani olyan vállalkozásokat, amelyek életképtelenek, amelyek képtelenek kreatívan alkalmazkodni a változásokhoz. Tehát adott esetben jobb keretfeltételeket kell teremtenünk ezzel a beruházási csomaggal, beruházási tervvel a vállalkozások számára, és egyben azt is el szeretném mondani, hogy a bizottságnak és a parlamentnek arról kellene gondoskodni, hogy a tagállamok is megfelelően hozzájárulhassanak ehhez. Köszönöm szépen, Oli, a következő hozzá szólunk pedig. Mr. Chair, uh... Köszönöm. Sokáig késlekedtünk, de most hál' Istennek a bizottság erőfeszítésének köszönhetően megvan az új be, a beruházási csomag, de azt hiszem, hogy ez túl kicsi ahhoz, ez a csomag, hogy a hiányzó magán és állami tőkét helyettesítse. Mindenképpen azonban segítségre van szüksége a bajba jutott tagállami kormányoknak, fontosnak tartom, továbbá a különböző, tovább a euró kötvényekkel való kereskedés fölfokozását. Mindenképpen meg kell ragadni az összes növekedésre, lehetős, növekedésre lehetőséget adó eszközt. A csomag, a beruházási csomag legnagyobb része a reálgazdaságot finanszírozó beruházás. Életképes projekteket kell kiválasztani, amelyek igazi hozzáadott értéket jelentenek az európai szociális piacgazdaságnak. A végeredmény az kell, hogy legyen, hogy növekedést és munkahelyeket teremtsünk Európába egységesnek kell lennünk, azért még vannak kérdések. Hogyan fogják kiválasztani a projekteket? illetve lehetővé kell tenni, hogy megfelelő potenciál fejlődjön ki, jöjjön létre. Az infrastruktúrába, a kutatásba, a fejlesztésbe kell befektetni. Azt hiszem, hogy kis és középvállalkozások kis projektjeit kell leginkább támogatni. Mindent meg kell azért tenni, hogy egyetlen tagállam se maradjon ki a beruházási csomagból. Hogyha ezt a két megközelítést egyszerre alkalmazzuk, és kombináltan, fo, ö, fo, kombináltan hagyjuk ezeket végre, annak lehet a legjobb hatása. Meg kell vizsgálni azt is, hogy hogyan lehet hogy meg kell nézni azt is, hogy hogyan lehet a munkahelyeket növelni a beruházások alatt, illetve mi lesz ezekkel a munkahelyekkel a későbbiekben. Hogyha ez megtörténik, az megérdemli az erőfeszítést. Köszönöm. Muzek, Csekoszek asszony következik. Kuzek Csekoszek asszony Szlovéniából. Predsedujoči, <clears throat> potem, hogy Szlovénia dosegla Elnök úr, amikor Szlovénia elérte a politikai és gazdasági stabilitást, akkor megállapította, hogy nagyon fontos, hogy beruházzon, és az európai forrásokat hatékonyan használja. Ebben sikeresek voltunk, a gazdasági rendszert konszolidálni tudtuk. Így a szlovén köztársaság mindenképpen azt támogatja, hogy egy igazi európai beruházási csomag jöjjön. Ugyanakkor, ha meghallgatom azt, ami elhangzott, a legfontosabb, hogy Európa tudja, hogy milyen irányba akar haladni, és a strukturális reformok kell, hogy legyenek ez az irány. Fontos, hogy összekössük egymással a különböző szétfolyó terveket, és előnye ennek a tervnek az is, hogy nem csak pénzügyi forrásokat biztosít, hanem egy válogató bizottságot is felállít, amely műszaki és pénzügyi tanácsokat ad az arra rászorulóknak. Nem tudjuk, hogy a pontos szervezés az hogy fog kinézni, hogyan fogja az irányító szervezetet finanszírozni az Európai Unió, milyen szervezeti egységei lesznek, reméljük itt nem lesznek hibák. Fontos tehát a tanács, tanácsadás is, kell egy tanácsadó szervezet, és, eh, annak érdek, és az is fontos, hogy a Nemzetközi Fejlesztési Bank, az Európai Fejlesztési Bank is megfelelő szerepet kapjon ebben a tanácsadásban. És a projektek kiválasztására felállított kritériumokat eh, ugyanakkor nem szabad úgy megfogalmazni, hogy a kis tagállamok eh, kevésbé profitáljanak a beruházási tervből, vagy egyáltalán ne tudjanak profitálni olyan országok, amelyek adott esetben innovatív lehetőségeket kínálnak. Mi elsősorban azt támogatjuk, hogy extra forrásokat biztosítsunk a már rendelkezésre álló források mellett, és azt is fontosnak tartjuk, hogy hogy eh, ne számolják ezt hozzá a nemzeti adóssághoz, hiszen akkor a tőkeáttételi hatása is nagyobb lesz ezeknek a forrásoknak. Most pedig... Köszönöm szépen. Keller. Asszony... A... Bocsánat, Keller úr a következő hozzászóló. Köszönöm szépen. Emlékszem, a fizika órákra az iskolában, az energia törvényére. Az energia nem tűnik el, csak átalakul, ugyanez vonatkozik a gazdaságra is, a pénz, a tulajdon az nem tűnik el, csak zsebet cserél, gazdát cserél. Elmondták tegnap azt, hogy a világ leggazdagabb emberének egy százaléka növeli vagyonát, és a befektetési terv, amit Juncker elénk tárt, annak értelmében a beruházási banktól 5 milliárdot vesznek el, 16 milliárdot az európai költségvetésből veszik el, és hogy a magánbefektetőket vonzák, az elég érdekes, tehát hogy 300 milliárdos magánbefektetést akarnak bevonzani, ez elég érdekes. Ezzel kívánják növelni az európai alapokat. A következőnek kell lennie a célnak. Nem szabad akadályozni az európai költségvetés fő célkötőzéseit, az EU 2020 stratégia fő célkötőzéseit, a Horizon programokat, a CIF-et, e illetve mindenképpen célirányos kiadásokra van szükség. Főként figyelembe véve azt, hogy nem csak a gazdagok egy a várja ezeket az alapokat, hanem a népesség 99%-a is. Tehát a kérdés az, hogy hogyan fogják elosztani ezeket az alapokat. Edustaja. Ja seuraavaksi... Schaffhauser úr kap szót. Vielä kier- seuraava, seuraavan kierroksen tämän jälkeen. Madame Keller, s'il vous plaît. Messieurs les présidents. Keller asszony, köszönöm szépen, Fabian Keller vagyok, Saljung kollégája vagyok, a Párizsi Szenátusból érkeztem, de Strasburgi vagyok, ami az Európai Parlament székhelye. Örülök, hogy itt lehetek most Brüsszelben. Mindannyian tudjuk, hogy a Juncker terv célja, hogy a beruházásokat ösztönözze, Európában. Több kollég is elmondta, hogy ez nagyon jó, hiszen hozzásegít a munkahelyek teremtéséhez. Én ehhez hozzátenném, hogy ez új reményt is jelent az ifjú, az ifjú európaiak számára. De néhány dologgal még nem vagyunk tisztában. Ellenőrizni kell, hogy valóban megvalósul-e a 15-szörös a 15-ös sokszorozó hatást, ezt dokumentálni kell. És a beruházási bank képviselőjének azt mondom, hogy nem ugyanaz, hogy nem ugyanaz, azt jelenti, hogy egy banknak megadjuk a lehetőséget, hogy beruházzon, és ennek megteremtse, meg, ezt párosítsa sokszor az erővel, mint hogyha projekteket valósítanunk meg. Ez két különböző dolog. a társfinanszírozásba tartozó projektek, vagy társfinanszírozású projekteket kivonják a deficit eljárás alól. Mi lesz ennek a hatása? Lehet, hogy innovatív ez a csomag. Nem tudom, hogy az innovatív projektek közül mit fognak pontosan figyelembe venni, például az egyetemi projekteket is. Hogy fog kinézni a projektek kiválasztása? A tagállamoknak milyen szerepe lesz ebben? A stratégiai beruházási alapnak mi lesz majd a szerepe? Ferrer asszonyhoz hasonlóan én is föltenném a kérdést, hogy a kockázatot hogy fogják elemezni? Például azokban az országokban, ahol most, amelyeket különösen sújtotta a válság. Ez a kérdésem. Köszönöm. Schaffhauser úr következik. Itt egy második strasbourgi is hozzászól a személyemben. Félek, hogy ez a, ez a beruházási csomag nem fog működni. Ennek több oka is van. Ki szeretnék lábalni a recesszióból és az euró válságából. Ehhez a strukturálisan deficites országokba kéne leginkább beruházni. De ne feledjük, hogy ezeknek az országoknak rendkívül fontos szerepe van, hiszen ott szociális válság van, munkanélküliség, és ez megnöveli a kockázatot annak, hogy az eurozóna szétessen de ehhez, ahhoz, hogy föl tudják venni ezt a beruházást, fel, hogy fel tudják venni ezeket a beruházásokat ezek a tagállamok, elő kell őket készíteni. Másrészt pedig nem csak tőkére és sokszorozó hatásra van szükség, hanem igazi finanszírozásra, kvantitatív lazításra van szükség, tehát egy monetáris fellépésre, tehát nem nem ö, hamist pénzt kell kiadni, hanem ö, igazi projekteket kell támogatni. Monti Bassanini és a takarék bankok segítsége kéne ehhez, de ezt a dimenziót elfelejtették, ez nagyon sajnálatos. Nem értem, hogy hogyan fogják ezt a sokszorozó hatást létrehozni, hogyha nem ruháznak be olyan országokba, ahol strukturális a deficit, és úgy, hogy nem készítik elő ezeket a projekteket. A gond nem a bizalom hiánya, hanem az, hogy nincs meg a megfelelő szabályozás a strukturális deficiten rendelkező országok erre nem tudnak reagálni, és a piac sem tud erre reagálni. Köszönöm. Köszönöm, most pedig a válaszokat fogjuk meghallgatni. Először az Európai Beruházási Bank képviselőt hallgatjuk meg, akinek el kell majd menni, aztán Moszkovicsi úr következik. Parancsoljon. Thank you, thank you, chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is a mérettel kapcsolatban, hogy egy kis indikációt adjak. Megvitattuk a bizottsággal, a tagállamokkal együtt a potenciált, és így jött létre a projektek ismert listája. Ez 1,3 milliárdot tett ki. A szakértők megvizsgálták azt, hogy miket lehet ezekből az elkövetkező öt éven belül megvalósítani. A feltételezés az az, hogy 500 millióról lesz szó, tehát igazából nincs ez olyan messze, mint attól, amit a tagállamoktól kaptunk. Ez csak egy része a befektetésnek, mert az EBB klasszikus ügymenete folytatódik, tehát kivesszük a volumeneket a Juncker tervből, és az állami e befektetés továbbra is fő forrása az európai gazdasági tevékenységnek Európában. Tehát ebből kell kiindulnunk, és tapasztalatot kell szereznünk. Ezen kívül azt kérném önöktől, hogy különböztessék meg azt a kérdést, hogy milyen szektorokat lehet kiválasztani, ez a közlekedés, az infrastruktúra, energiahatékonyság, megújuló energiaforrások, szociális infrastruktúrák, illetve hasonló dolgok, és különböztessék meg azt, hogy mi a projektek kiválasztása, mert itt két különböző dologról van szó, és azt kérném, hogy lássák azt be, hogy a magánbefektetők csak akkor fognak ebben részt venni, hogyha ezt megfelelően és komolyan végzik el eh, a szakértők, és itt van szükség az RBB kapacitására. Ugyanis a projekteknek megfelelőnek, technikai szintűnek kell lennie, és ez a megkülönböztetés számomra nagyon fontos harmadsorban. Három pillérről van szó, és kérem, ezt a három pillért vegyék figyelembe. Először is az KKV-k helyzete. Itt a startuptól kezdve van szó a mikrofinanszírozásig, az innováció finanszírozásáig, illetve az EBB keresztül támogatjuk a innovációkat a nagyobb vállalatoknál. Ezen kívül a második pillér maga az innováció, itt magasabb kockázatokat is tudunk vállalni, és így tudjuk az innovációt támogatni. A, az infrastruktúra harmadik sorban itt nem csak klasszikus infrastruktúráról van szó, szociális infrastruktúráról és telekommunikációról is. És ne felejtsük el a negyedik pillért sem, ez a tanácsadás. Tehát így ebbe beleintegráltuk már a, például a Jaspert, a már meglévő tanácsadói szolgálatokat, de így próbáljuk a kapacitást növelni, ugyanis erre a fajta tanácsadásra szükség lesz. A multiplikátorokkal kapcsolatban, ahogy mondtam, van egy feltételezés, amely eléggé visszafogott a tapasztalataink alapján. Készek vagyunk arra ezt meghatár, megvitatni részletesen, és szeretnék egyetem lenni ezzel kapcsolatban. Szükség van a jogszabályra, ugyanis a garancia minősége rendkívül fontos az EBB számára, és itt a termékek, a projektek minősége is ettől függ, hiszen csak így tudunk majd magánbefektetőket vonzani. Ez nagyon fontos a multiplikátorok szempontjából is. És a regionális jelenléte az EBB-nek, hogy ezt is tisztázzam, mi a top 5 ország az LBB tevékenysége szempontjából Spanyolország, Olaszország, Franciaország, Lengyelország és Németország. Láthatják, hogy aktívak vagyunk az önök által említett országokban is, és aktívak vagyunk a programországokban is. Utolsó megjegyzésem, ami mindannyiunk számára segíthet, az az, hogyha ezt a szélesebb kontextusban szemleljük – ezt már elmondtam korábban is. Például a tőkepiaci kezdeményezés nagyon fontos egy ilyenfajta átfogó stratégia szempontjából is, hogyha a tőkepiacokat vonzuk Európában, akkor ugyanakkor a Juncker kezdeményezést is vonzuk, ugyanis ezeket egymás mellett kell látni, együtt kell látni ezeket. Kedves kollégák, itt az Európai Parlamentben és a nemzeti parlamentekben, ahogy mondtam, az Európai Beruházási Bank áll a szolgálatukra, de egy egyetemű, alapos szabályozási, jogszabályozási alapra van szükség a Juncker kezdeményezés szempontjából, és mindenképpen profi szakemberekre van szükség, mind magán, mind pedig állami szinten, hogy a lehető legjobb projekteket lehessen kiválasztani és végrehajtani. Erre van szükség. Thank you. Thank you very much, sir. Köszönöm. Pierre Moscovici biztos következik, parancsolja. Le vice-président de, de la banque, Monsieur Moltrer, a, a... Moltrer úr válaszolt az igazi kérdésre, illetve a legtöbb kérdésre. Nos, nem merül fel az a kockázat, hogy nem lesz elég a beruházás. Ilyen típusú aggodalmakat hallottam. Per definíció nem minden, ami új, és minden, ami merész, ilyen aggodalmakat vet fel. Az Európai Beruházási Bankkal figyelembe vettük a jelenlegi helyzetet, hogy hogyan áll az Európai Unióban és a tagállamokban az államháztartás. És úgy gondolom, hogy ez egy igenis realista terv. Hadd mondjak el néhány dolgot. Az, e- ennek az alapnak lesz sokszorozó hatása, de megvannak az eszközeink ahhoz, hogy ezt létre is hozzuk. Szerintem biztatóak a jelek. Oda kell figyelni a folyamat közben is, hogy minden rendben halad-e, és kell hozzá az Európai Parlament és a tagállami parlamentek segítsége. Második dolog. Szerintem sokkal több beruházás gyűlik össze, mint ez a 315 milliárd, de ne felejtjük el, hogy egy rövid időszakot célzunk meg, és szeptemberben elvileg föl kell állnia ennek az alapnak, tehát nagyon rövid idő alatt elő, létre kell hozni ezt a pénzt, és, vagy ezt a finanszírozást, és fel kell tudni használni. Juncker itt mondta el azt, itt tett ígéretet arra, hogy ezt felállítjuk. Elképzelhető, hogy még lesz plusz 100 milliárd, még mondjuk 10 éven keresztül, de rendkívül fontos, hogy az első időszakban nagyon gyorsan lépjünk fel. következő téma a projektek kiválasztása, mindenkit végighallgattam. Átlátható lesz majd ez a folyamat, egyfajta task force figyel erre oda. Az életképes gazdaságilag megtérülő projekteket fogjuk kiválasztani. Tehát célzott plusz beruházásokat kívánunk vagy projekteket kívánunk támogatni. A terv végrehajtását folyamatosan elemezzük, majd és ellenőrizzük. De figyelembe vesszük természetesen a legnehezebb helyzetben lévő országokat is, és figyelembe vesszük azt is, hogy a megtérülés fogalmát kicsit máshogy kell itt értelmezni. Vannak olyan vannak olyan országok is, amelyek ellen, amelyek ellen már indítottunk, ugye indultak megszorító intézkedések, mások esetében prevencióról van szó. Szerintem itt nincsen ellentmondás. Mindenkire kell, hogy, mindenkire kell, hogy alkalmazzuk ezt a tervet. Ki kell javítani azok országok, meg kell oldani azoknak az országoknak a helyzetét, amelyek nehéz helyzetben vannak, struktúrális változásra van tehát, vagy, van tehát szükség. A válság sújtotta országok gazdaságát továbbra is modernizálni kell, de ezekben az országokban is támogatni kell az életképes projekteket. Abszurd lenne a jó egészségnek örvendő gazdaságokat támogatni először, nem lehet kizárni a nehézségekkel küzdő országokat, még akkor is, hogyha a politikusok ezt találták volna ki, a szakértők ezt soha nem hagynák jóvá. Utolsó téma a munkahely teremtésre gyakorolt hatás. Ezzel kapcsolatban készültek elemzések. Ezek elég optimisták. Én még nagyon óvatosan kezelem ezeket az elemzéseket, de a bizottság és a beruházási bank folytonosan odafigyel majd arra, hogy felülvizsgáljuk, ellenőrizzük ezt a tervet. Nem elképzelhető hosszú távon, hogy Európában egy vagy három százalék legyen a gazdasági növekedés, ezt mindenképpen növelni kell és a munka, munkanélküliségi rátát is sürgősen csökkenteni kell, hiszen ez ennek az összesített hatása az, hogy a versenyképességünk nem megfelelő. Igazi stabil mechanizmusokra van szükség, és azt hiszem rendelkezünk a szükséges eszközökkel, hogy ezt megteremtessük. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Euh, Az Európai Parlament vizsgálja jelenleg azt a jogszabálytervezetet, amely a jogalapját adná a Juncker tervnek. A mai vita éppen ezért nagyon fontos és hasznos számunkra. Örömmel hallgatjuk a felmerült kérdéseket, a véleményeket, és ezeket a jövőben figyelembe vesszük. A garanciákat, a Juncker csomag garanciáit az Európai Parlamentnek kell majd jóvá hagyni, megszavazni. Ehhez azt, ez azt jelenti, hogy a stratégiai beruházásokat valahogyan támogatni kell, a szükséges finanszírozást meg kell, hogy kapják ezek a, ezek a projektek, és ugyan az európai, az európai költségvetés is részben erről szól, de lesz majd egy 15-szörös, sokszorozó hatás, remélem, hogy a beruházók megkapják majd a szükséges bizalmat és garanciát. Remélem, hogy megvalósul majd ez az alap. A bizottság már évek óta azt tapasztalja, vagy azt láthatja, hogy az asztalán csak nőnek, nőnek a kifizetet nő, nő a kifizetetlen számlák, számlák halma. Ezt a problémát is meg kell oldani, remélem, hogy ez a csomag egyúttal arra is lehetőséget ad, hogy a kifizetetlen számlák gondját megoldjuk. Keller asszony feltett egy kérdést a kutatással kapcsolatban, valóban oda kellene figyelni, vannak olyan kutató intézetek, akik nem tudnak hitelt fölvenni, avagy a stratégiai beruházási alaphoz sem férnek hozzá, na itt kell őket előnyben részesíteni, hogy nehogy hátrányos helyzetbe kerüljenek a laboratóriumok vagy kutatóintézetek, erre nagyon oda fogunk figyelni. A területi szolidaritásnak is meg kell valósulnia, a kohéziós alapoknak lehetővé kell tenni azon tagállamok számára, ahol még ki kell teljesíteni az infrastruktúrát, tehát ahol szükség van még egy külön infrastruktúrára, ezekben az országokban is a csomaggal, beruházási csomag jelentheti majd a megoldást. Remélem, hogy ez megfelel majd a tagállami elvárásoknak. Köszönöm. És bien, We have uh, úr Írországban, és Kilicsinet úr Belgiumból. Donelli úr. Köszönöm szépen elnök úr, nagyon sokat koncentráltunk ma és tegnap is a növekedésre és a munkahelyteremtésre, ami persze örvendetes. A két eszközről, amiről tegnap és ma beszéltünk, ez tulajdonképpen a mennyiségkönnyítés, illetve a stratégiai befektetési alap. Ez azt jelenti, hogy az LKB nagyon olcsó pénzt fog a magánbefektetőknek folyósítani, és az EBB pedig a befektetéseket garantálja ezzel a pénzzel. A GDP növekedés, illetve rövid távú munkahelyteremtés jó lehet, viszont a mennyiségi könnyítés egy buborékot teremthet, amelyel főként a gazdagnak kedvezne, de lehet, hogy lesz egy lefelé csöpögő hatása a szegényebbek irányába is. A nagy cégekhez fognak visszatérni a profitok, és olyan projektekről lesz szó, amelyek önmagában nem lesznek kivitelezhetőek, olyan befektetési projektek ezek, amelyek esetében már az emberek fogják leírni a károkat, mert a magánbefektetők nem tartják ezt ennek A kérdés az az, hogy ezeket az eszközöket felhasználhatjuk-e arra, hogy munkahelyeket teremtsünk rövid, hosszú távon, tudjuk-e ezzel növelni a gazdasági növekedést, és tudjuk-e azt biztosítani, hogy a két politikai eszköz hatását nem csak az unió tehetősebb részén, hanem mindenhol érzik. Az egyik megoldás lehetne, mert talán az Európai Parlamentre tartozna talán, az az, hogy van-e megfelelő adó, amit lehetne alkalmazni a profitokra, csak az olyan profitokra, amely a két tevékenységből származza az EKB, illetve az EBB tevékenysége profitot fog teremteni, magánpiaci profitot, tehát lehet, hogy lenne értelme annak, hogy egyfajta adót alkalmazzunk, és persze az így kérkezett pénzt be lehetne fektetni az infrastruktúrába, a széles sávba, oktatásra, stb. Köszönöm, elnök úr. Elnök, köszönöm szépen a következő. Gilkinet Belgiumból. És Westlund úr felkészül. Merci, président. Köszönöm szépen, elnök úr. Alapvetően üdvözöljük ezt a beruházási tervet. Jól lehet felteszi magának az ember azt, aki a tagállamok tulajdonképpen miért nem kapták meg maguk az engedélyt arra, hogy a hatos jogszabálycsomag keretében ilyen intézkedéseket tegyenek. Vannak kérdéseim a helyettesítő hatással kapcsolatban, projektekkel kapcsolatban, de a fő kérdésem mégiscsak ennek a beruházási programnak az orientációjára vonatkozik. Moszkovici úr itt kicsikét pontosabban fogalmazott, ami a célokat illeti, nagyon szép dolgokat mondott, megújuló energiák, újrahasznosítás, stb. De nekem kicsikét az az érzésem, hogy itt is megint mindent beledobtunk a kalapba, amikor a célokat akartuk meghatározni. Talán kicsikét pontosabban e, kellene meghatározni a projektek kiválasztására vonatkozó kritériumokat. Nyilván a foglalkoztatás fontos, amit már nyilván a projektek kiválasztásánál a kezdetektől fogva figyelembe kell venni, a projektek értékelésénél. Tehát meg kell nézni, hogy munkahelyeket teremtenek-e már adott esetben az első fázisban ezek a projektek, és aztán természetesen a teljes időtartamok alatt. Nyilván a környezetvédelmi kérdések is fontosak, a Párizsi konferencia keretében ennek és az energiának az európai dimenzióját hangoztattuk. Remélem, hogy a munka a további menete során a célokat kicsit pontosabban fogalmazzuk meg. Aztán a New Deal-el kapcsolatban is lenne egy megjegyzésem, hogy ha a Juncker tervet most már a New Deal kifejezéssel illetjük, akkor ezzel kapcsolatban azt mondanám, hogy Roosevelt nem csak beruházásokra épített, hanem pénzügyi szabályozásokra is, a szociális kohézióra és a bankoknak a megregulázására a szabályozás és a szociális kohézió nélkül beruházás csak akkor hozhat hasznot, hogyha a reálgazdaságba fektetünk be. Szociális kohézió nélkül a fogyasztók bizalma nem fog nőni, és a gazdaság nem fog működni. Köszönöm. Next, um... Köszönöm. Vestlund és Galacevski kollégák következnek. Eh, eh. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon fontos ez a beruházási program. A svéd parlamentben is éppen most tárgyaljuk ezt a témát, és eh, ez a véleménye a teljes svéd parlamentnek. Pozitív a véleményünk, nem mondhatjuk azt, hogy nincsenek kérdőjelek, vannak bizony még kérdőjelek, ezekkel foglalkozni kell. Így például a projektek finanszírozása egy kérdéses pont. Senki sem beszélt ugyanakkor. A, tehát mindenki beszélt arról, hogy mennyire intenzívek lesznek ezek a beruházások, de senki sem beszélt arról, hogy ki, fog, ki fogja ezt a pénzt rendelkezésre bocsátani? Kik lesznek a beruházók? Hiszen ezekre a beruházásokra nekünk magunknak, már mint az államnak, a tagállamoknak nincsen meg a pénze. Tehát ezt a kérdést mégiscsak föl kell tennünk mikor kezdjük el végre meghallgatni, hogy ezzel kapcsolatban mit mondanak a nemzeti parlamentek. Úgy tűnik, hogy csak az Európai Parlament hallathatja a szavát, meg kell, hogy hallgassuk a nemzeti parlamenteket is, hiszen nekik is joguk van szólni. És ők is részei a teljes európai konstrukciónak, de hát őket nem hallgatják meg. Úgy gondolom, hogy a teljes folyamat során eh, erre figyelni kell. Úgy gondolom, hogy túl kevés történik eh, ennek érdekében. Az Európai Unió nem nemzetállam, hanem 28 eh, nemzetállamnak az együttműködése, Úgyhogy az ő jogaikat tiszteletben kell tartani. Köszönöm szépen, Veszlund úr, a következő hozzászólunk. Kaleszenszki úr, Lengyelországból. Chciałem się odnieść do pewnej idei. Köszönöm szépen. Szeretnék kapcsolódni egy olyan gondolathoz, amit Ártüvi úr vetett fel Az Európai Unióban vannak olyan országok, ahol az euró, az euró a pénz nem, és más országokban nem ez. Ahol az egységes pénz nem ahol az egységes pénz nem a fizetőeszköz, ezeknek az országoknak lenne egy kormánya, az Európai Bizottság? Ezt hogyan látja ön, elnök úr? Van egy európai uniós, van az egy Európai Uniós kormány, a bizottság, ami az összes tagállamra vonatkozik, és aztán az eurócsoportnak is van egy kormánya? Jó lenne, hogyha lenne egy olyan európai parlament is akkor, amely kizárólag az eurócsoport tagjaira vonatkozik. Nem tudom, hogy ez mennyire lenne jó ötlet. Lengyelország ezt nem helyesli, úgy véljük, hogy van más út is, aminek ugyanaz lenne a célja. Hogyha meg akarjuk osztani az Európai Uniót, akkor a populista mozgalmak malmára hajtjuk a vizet. Köszönöm szépen. Köszönöm, Galozanszki úr. Jung úr következik és utána pedig Száfrul Portugáliából. Merci, euh, monsieur le président. Köszönöm szépen. Ma nagyon sok érdekes gondolatot hallottunk a Juncker tervről, de elég sok az ellentmondás is. A megszorításokat már alkalmazzuk, és ennek az az eredménye, hogy a a beruházások csökkentek, és ez rendkívül rosszat tesz az önkormányzatoknak. Remélem ezt a tendenciát meg tudjuk fordítani. Azt hallottuk, hogy szeretnék, hogy a tagállamok is hozzájáruljanak az európai beruházási alaphoz. Ez a 315 milliárd. Ez nyilván jó ötlet, de a kérdésem az, hogy honnan vegyük a pénzt? Nyilván nem az EKB-től fogjuk ezt fölvenni hitelként, mert az tényleg paradox lenne. Mégis mi az örök elképzelése erről? Amikor ezt a javaslatot elénk tárják, nyilván van valami elgondolásuk arról, hogy ezt hogyan tudják megtenni a tagállamok. Van erre egy külön allokált pénzösszeg? Második kérdésem vagy észrevételem. Egyetértek azzal, amit Jean Arthuy mondott, a Költségvetési Bizottság elnöke, a kormányzás fontosságáról. Tehát nagyon fontosnak tartom azt, hogy egy teljes munkaidőben miniszteri posztot elfoglaló személy vezesse az, vagy kormányozza az Európai Unió gazdaságát. Ez egy szép elgondolás. A napi rend értelmében elvileg a 13-as cikk miatt találkoztunk itt, de hol áll, hogy is állunk a 13. cikk végrehajtásával? Tegnap azt hallottuk, hogy Szarazán mond, úr mondta ezt el a német delegációból. Tehát eh, három-négy konkrétumot mondott Szarazán úr, hogy hogyan kell a 13-as cikkel kapcsolatban előre haladni. Jó lenne, hogy ebben valamit meg is tennénk, vagy legalább azt beszéljük itt meg, hogy mit is szeretnénk elérni. Köszönöm. Jangur. Száf úr következik Portugáliából, és Gabriela Cretu Romániából fogja őt majd követni. Száf úr. Sr. Presidente, Srs. Deputados dos Parlamentos Nacionais e do Parlamento tisztelt nemzeti parlamenti képviselők és tisztelt európai parlamenti képviselők. Az alacsony beruházási színvonal a magángazdaságban nem teszi lehetővé, hogy közösen növekedést érjünk el. Csak beszélünk, beszélünk a beruházásról. Most az a szükséges, hogy megteremtsük a keretfeltételeket amelyek lehetővé teszik, hogy elinduljanak a beruházások. Portugáliában van Portugáliában most 25 éves mélypontra süllyedt a beruházásoknak a színvonala. Soha ennyire kevés pénzt nem fektettek be, mint most az elmúlt 25 évben. Az, aki növeli a kamatokat, az irányadó kamatokat, csökkenti a beruházások iránti érdeklődést. És ez különösen érinti a magángazdaság által rendelkezésre bocsátható forrásokat. Portugáliában a történelem során soha nem volt ilyen alacsony növekedés, úgyhogy ma tényleg azt kell, hogy mondjuk, hogy kevés a kilátása javulásra. Aztán itt volt ugye a Trojkának a megszorító programja, amely arra kívánja kényszeríteni a port- portugál kormányt, hogy a megszorításokat tovább folytassa. Ugyanakkor a bizottságnak az lenne a feladata, hogy a növekedést stimulálja. A megfogalmazott megszorító célok nem elérhetőek, és Portugália arra van kárhoztatva, hogy teljesen elszegényedjen. Nos, elnök úr, tisztelt képviselők, úgy gondolom ezért, hogy az Európai Uniónak végre el kell indítania azt a folyamatot, amely támogatást nyújt azoknak az országoknak, eh, amelyek a stabilitás és növekedési csomag által leginkább sújtva lettek folytos, hogy munkahelyeket teremtsünk, és növekedés induljon el ezekben az országokban. Köszönöm szépen! Thank you very much. The next speaker... Köszönöm. Gabriel Kretu következik, utána pedig Helma Nebenus asszony. Köszönöm szépen! Kedves barátaim! A mai napom elég sok fekete humort kaptunk ajándékba a szakértőktől, az előadóktól, és azt hiszem, hogy nem is volt, nem voltak túl őszinték sem. Azt mondják itt nekünk, hogy piac gazdaságban élünk. Mi itt, mint képviselők vagyunk, az európai polgárokat képviseljük. A polgárok régi módiak, ők azt szeretik gondolni, hogy társadalomban élnek, ahol vannak házak, iskolába járunk, ahol járnak, ahol emberi közösségek léteznek, és ilyen dolgokról beszélnek általában. Már az a fogalom, hogy piaci társadalom, ez már félelmetes számukra. Az, hogy egy piaci társadalomban élünk, vagy piacgazdaságban élünk, az pedig megrettenti őket. A fekete humor tapintható akkor is, amikor európai New Deal-ről beszélünk. Kedves barátaim, amikor, a, amikor Roosevelt bejelentette a programet, azt mondta, hogy, az, hogy a férfiak és nők azok, akik kifelejtődtek a kormányzásban, ezek a férfiak és nők ránk tekintenek, tőlünk várnak útmutatást és lehetőségeket, hogy a nemzeti gazdag, gazdagságot megfelelőben eloszthassuk. Ígéretet teszünk, teszek egy amerikai New Deal kialakítására. Eddig az idézet. Marx azt írta, hogy a történelem megismétli önmagát. Először az első előadás tragédia, a második pedig bohózat. Azt elfelejtettük hozzáadni, hogy mi is ígéretet teszünk egy új deal megalakítására az európai piacok számára. Köszönöm. Helma Nepenus asszony következik. Helmut Márkov fogja őt követni Németországban. Peter. Elnök úr, a beruházási alapgondolata alapvetően pozitív gondolat, de hát mi mindig kritikusak vagyunk Hollandiában, úgyhogy kérdések merülnek fel benne. Az első kérdés az az, hogy ne csak a meglévő projektekbe, projektekre figyeljünk, hanem azokra a projektekre is, amelyek tényleg innovatívak, így az innovációt és a kutatást fejlesztik. 350 milliárd euróról beszélünk. Úgy gondolom, hogy a legtöbb kolléga nem tudja, hogy ez mekkora összeg, nem is tudja elképzelni, én sem tudom elképzelni. Kérdés az, hogy hogyan fogjuk ennek a pénznek az elköltését irányítani, hogyha utána olvasunk, akkor azt látjuk, hogy ezzel kapcsolatban bizonytalanság van hogyha én nem... Ki fogja ezt ellenőrizni, ki fogja a projekteknek a végrehajtását ellenőrizni. Itt nagyon kritikus pontokhoz érkeztünk. Aztán vannak további kérdőjelek is. Nagyon sok pénzről van szó. Szeretnénk az innovációt támogatni, szeretnénk beruházni, ez munkahelyeket teremt, de azt is szeretnénk, hogyha Európában a reformokról végre meg tudnánk állap, állapodni, meg tudnánk állapodni az államadóság kezeléséről, és számunkra, a holland delegáció számára csak az elfogadható, hogyha ez komolyan papíron rögzítve lesznek. Tehát kik fogják ellenőrizni azt, hogy az egyességek be lesznek tartva, a költségvetési eszközök megfelelően vannak elköltve. Úgy gondolom, hogy eh, ezzel keményen kell foglalkoznunk itt Európában. Köszönöm szépen. A következő hozzászólónk Helmut Markov úr Németországból, és kérem, hogy Kimo Sansi úr Finnországból készüljön következő hozzászólóként. Köszönöm szépen! Biztos úr, a költségvetéseknek a beruházásai az elmúlt években drámaiak csökkentek, bármilyen okból is került erre sorra. A bizottság most úgy gondolja, vagy azt hiszi, hogy ezt a beruházási kedvet pótolni tudja, vagy helyettesíteni tudja a magángazdaság beruházásával. Nem gondolja azt, hogy egy magángazdasági szereplő, hogyha profitot remél az egésztől, akkor már most is beruházna. Mindez azt jelenti, hogy ezek olyan projekt, mindezek olyan projektek, amelyekkel, hogyha pénzt akarunk keresni, akkor gyakorlatilag közpénzekből kell befektetni, itt hozam nem lesz a magángazdaság számára. Ez a beruházási tanács hat független gazdasági szakértőből fog összeállni. Akkor logikus és el is fogadható, hogy kizárólag politikai mutatószámok alapján érvelnek és választják ki a projekteket. Ez azt is jelenti, hogy természetesen a tagállamokban, ahol a sokkal jobban kialakult a, gazdasági környezet, ott többet fektetnek be, többet ruháznak be, mint azokban a tagállamokban, ahol kialakulatlan a gazdasági környezet ehhez. A harmadik kérdésem pedig, miért is gondolná azt egy tagállam, hogy adott esetben ő önmaga is pénzt fog majd befizetni, vagy pénzt kell befizessen e, ebbe az alapba, hogyha nincsen együttdöntési joga arra vonatkozóan, hogy mire használják fel ezeket a forrásokat, hiszen a kritériumokról ő már nem fog tudni dönteni. Köszönöm. Köszönöm. Kimó Szászi következik Finnországból, utána pedig Jürgen Andersson Svédországból. Köszönöm szépen, elnök úr, valóban beruházásokra van szükség Európában. De a beruházásnak mindig produktívnak kell lenni, és ehhez megfelelő szükséglet, megfelelő keresletre van szükség Európában, és versenyképességre is. A Juker tervvel kapcsolatban komoly aggájaim vannak. Jelenleg nagyon alacsony a kamatláb, 0,5% Finnországban. Tehát a kamatláb nem gond, nem akadálya a beruházásoknak, és az LKB e kvantitatív, kvantitatív lazítása nagyon sok pénzt helyez a piacra. piacra. Ez már önmagában is elvileg elég lehet. A jelenlegi eszközöket kell fölhasználni, vagy kéne fölhasználni, hogy a beruházásokat ösztönözzük. Azt hiszem, ha úgy járunk el, ahogy arról most beszéltünk, az egyfajta buborékot fog létrehozni, ami majd kipukkad. Ha Nézzük, mi a KKV kezdete most Európában. Szerintem jelenleg a vállalkozások könnyen jutnak hitelhez, de magas áron jutnak ez hozzá. Miért van ez így? Azért, mert a banki szabályok ezt írják elő a kis vállalkozások számára nőttek meg az árok. Tehát egyrésztről megnöveljük az árakat, és ez a beruházásokat elrettenti, másrésztről pedig az ellenkezőjét próbáljuk megtenni. A beruházók nem tudják vállalni ezeket a kockázatokat. A stabilitási és növekedési paktum értelmében maximum 6 százalék lehet az állam adóság, de itt is egyfajta ellentmondás van a hitelfelvétele. Valójában arra van szükségünk, hogy a gazdaságunkban meg lehessen bízni, nem kell pánikhangulatot kelteni. Jó lenne, hogyha előreláthatóak lennének a jogszabályok, és így lehetne elérni a növekedést. Köszönöm. Köszönöm, Százi úr. Andersson úr következik, parancsolj. Tack så mycket, ordförande. Ja, trots en... Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Az expanzív beruházási politika ellenére a beruházási klíma továbbra is meglehetősen hűvös, ez a kezdeményezés tehát legfeljebb szimbolikus értékkel rendelkezik. De hát nem erre van szükségünk. A jövőbe vetett, viza, a jövőbe vetett bizalmat kell növelnünk Európába. Beszéltek itt a hozzászólók a magángazdaság beruházásainak szükségességéről, és arról, hogy mit gondolnak a vállalkozók a beruházási környezetről. Számukra szerintem az a fontos, hogy a bürokrácia csökkenjen a magángazdaság beruházásainak mértéke csak akkor fog növekedni, hogyha a vállalkozások esélyt látnak a beruházásban. Fontos, hogy az egységes piacot, a belső piacot még jobban kiteljesítsük, és szembeszálljunk az elharapozó protekcionizmussal. Európán belül is, és a világ többi részével is nyitottabb kereskedelmet kell folytatnunk. Ez a garanciája annak, hogy a növekedés elindul, és az, abból mindenki profitál. Az Európai Bizottságot, az Európai Parlamentet és a nemzeti parlamenteket is ennek támogatására kérem. Fontos, hogy feladjuk az egyre jobban elharapózó protekcionizmust, és egyre inkább támogassuk az európai befektetéseket. Last on our... Anderson úr volt az utolsó hozzászólónk. Most pedig a kollégáimnak szeretném megadni a szót itt fönn a pódiumon Moszkovici úr először, aztán Achtui úr. Kérem, hogy ő zárja majd le ezt a pane. Moszkovici úr nous en arrivons euh, à la conclusion de nos débats. Euh, je pense qu'ils ont montré à la fois. a mai vita ékes példája annak hogy euh, az európai parlamenti képviselők és a tagállami parlamenti képviselők nagy jelentőséget tulajdonítanak a beruházási tervnek. Kérdőjeleket is hallottunk, tehát sok kérdést fogalmaztak meg, sok aggályt is, de ezt a, erre a tervre szükség volt, mi akartuk létrehozni, és nagyon hamar meg is történt ez. Az összes energiánkat ennek szenteltük, de nyilván nem a szándékunkat, vagy az energi- befektetett energiánkat fogják majd megítélni, nem ez alapján fogja megítélni a tervet, hanem hogy mit, milyen eredménye lesz. Néhány következtetést szeretnék levonni nem először és nem utoljára mondom el, de számukra nagyon fontos, nem akármilyen beruházást vagy projektet fogunk támogatni, nem olyan beruházásokat fogunk támogatni, amelyek így is úgy is találtak volna a finanszírozást. A lényeg számokra az, hogy a gazdaságra gyakorolt hatást figyelme vegyük. Tehát infrastruktúra, közlekedési infrastruktúra, energiahatékonyság, megújuló energiaforrások, széles sáv, ilyen típusú projekteket várunk. Egy másik kérdést is sokat hallottam. A stabilitási paktum szabályai és a beruházási csomag közötti egyensúly. Viszonylag frissek ezek a szabályok, ezeket nem szeretnénk most megváltoztatni, Viszont rendkívül nagy a szükség a, fisk- a költségvetési konszidelációra. Nem kell új, új szabályokat kidolgozni, hanem másfajta értelmezést kell adni a stabilitási paktum szabályainak, olyan értelmezést, amelyel előnybe helyezzük a munkahelyteremtést és a gazdasági növekedést. Figyelembe kell venni azt is, hogy milyen beruházási szükségletei vannak a tagállamoknak, illetve, hogy a paktum melyik része vonatkozik éppen egy tagállamra, a megelőző fázisban van, vagy a korrektív fázisban. Ami a kettes és a hatos csomagot illeti, itt, a, itt is, már itt is megnőtt a tagállami és az Európai Parlament hatása az Európai Parlamentet természetesen folyamatosan tájékoztatjuk és bevonjuk őket a döntéshozatalba. De ez mindig megtörtént eddig, és amikor egy-egy tagállamban fordulóponthoz érkezünk, akkor a tagállami parlamentet, parlamenttel is konzultálunk. Rendkívül fontosnak tartom tehát azt, hogy a biztosok és a tagállami parlamentek között szoros kapcsolat jöjjön létre. Tehát amikor egy biztos ellátogat egy tagállamba, akkor vegye fel a kapcsolatot a tagállami parlamenten. Én is nemrég jártam a Németországban, elmentem a Bundestagba, és különböző parlamenti szakbizottságok elnökével egyeztettem. A mai vitánk igazi témája az európai New Deal volt. Az európai beruházási csomag, a Juncker csomag, európai New Deal? Nem, nem ennyire nagyra törő. De forduló ponthoz értünk. Az elmúlt 5-6 évben Európa megszenvedte a pénzügyi válságot, és a legfőbb gond az volt, hogy, a stab- hogy stabilizáljuk a helyzetet, meg védjük, meg védjük az eurozónát, ezt Oli Rén is nagyon jól tudja, hiszen ő volt az elődöm. Minden erőfeszítésünket ennek szenteltük. Most új fázisba érkeztünk. Van egy stabilitási mechanizmus, más mechanizmusaink, eszközeink, a legtöbb tagállami gazdaság is felépülőben van, és ez lehetővé teszi, hogy megerősödjön a bankrendszer. Ma más a kihívás, más a feladat. Megvan a gazdasági fellendülés, de nagyon gyenge lábakon áll ez. Kicsi az infláció, nagy a munkanélküliség, gyenge a gazdasági növekedés, és ez kiváló táptalaja, táptalaja a populizmusnak. Ez pedig nem tesz jót Európának. Ma dinamikussá kell tenni az európai gazdaságot, ezért kell több fronton föllépnünk, megfelelő költségvetési politika kell, ide tartozik a rugalmasság is, strukturális reformokra van szükség, és a belső piac elmélyítésére is szükség van. Valójában belső piacokat kellene mondanom, mert fel van még aprózódva a belső piac, és megfelelő monetáris politikára is szükség van. Én úgy gondolom, hogy Mário Draghi Európa érdekében járt el, bár nem az a tisztem, hogy az EKB döntéseit kommentáljam. A beruházási tervnek, beruházási terv szintén elemelnek az új stratégiának, melynek célja, hogy gazdasági növekedést érjünk el. Nagyon sok reményt fűzünk ehhez, de a szükséges realizmussal és szerénységgel is rendelkezünk. Mint említettem, az úgynevezett Juncker tervet nem a kidolgozása alapján fogják megítélni, hanem az eredményei alapján. Folyamatosan ezen túl is kapcsolatban leszünk a beruházási bankkal, az Európai Parlamenttel, tudjuk, hogy milyen felelősség nyugszik a vállunkon, és ennek megpróbálunk megfelelni. Thank you very much, and now I would... Köszönöm szépen, Moszkovici úr. Most pedig megkérném arra, hát, hogy urat, hogy válaszolj meg a kérdéseket, vagy tegyen megjegyzéseket. J'ai bien dit que... Köszönöm. Én az imént azt mondtam, hogy az Európai Parlament nagy figyelemmel hallgatja végig az itt elhangzott, a ma elhangzott észrevételeket, kérdéseket, hiszen fel kell készülni arra, hogy arról a jog szabálytervezetről szavazzunk, ami majd a bizottsági beruházási tervnek a jogalapját fogja megadni. Egy kérdést érkezett az euró az euró övezet kormányáról. Egy évtized egy évtizedig, tehát tíz évig egy kvázi kormányjal működött az eurócsoport, az, az euróvezet, az eurócsoporttal, de az eurócsoport nem volt mindig ura a helyzetnek, mert az euró övezetben is kialakult a pénzügyi válság a subprime válság nyomán. Külön felelősségi köre van az eurozóna kormányának, ami nem ugyanaz, mint a 28 országot tömörítő bizottság felelőssége. Nem használhatja fel az Európai Unió költségvetését, amikor meg kell menteni az eurozónát, az eurócsoport, és nem mind a 28, nem számíthat mind a 28 tagállamra baj esetén, hanem csak az euró zóna tagállamainak vagy tagjainak a segítségére számíthat. Ők segíthetnek a bajba kerültekem, ez az euró övezet érdeke. Az euró övezet tagjainak parlamenti képviselőinek van egyfajta ellenőrzési joga. Van egy európai központi bankunk, és ennek a székhelye egy eurózónás tagállamban van. Úgy gondolom, hogy az EKB elnöke megtette azt, amit meg kellett tennie, sőt, néha túl is lépett azon, amit felelősségként vagy kötelezettségként rárónak a szerződések, de a költségvetés és a monetáris szakpolitikáknak ki kell egymást egészíteni, de fontosnak tartom, hogy az eurozóna elnöke beszélgető partnere legyen az EKB elnökének. Ezért kell megerősíteni az eurozóna kormányzatát. Az EU-ban kell-e megkülönböztetést lenni, kell -e, két részre kell -e osztani az Európai Uniót? Nyilvánvalóan nem. minden európai tagállamnak előbb-utóbb csatlakoznia kell az eurozónához. Jelenleg az új alapokat, a stabilitási, jelenleg a stratégiai befektetési alapot például semmilyen parlament nem ellenőrzi, tehát a demokratikus legitimitás hibázik. Remélem, az Európai Unión belüli diszkriminációval kapcsolatos félelmeket sikerült szétfoszlatnom. Az Európai Parlamenten belül nem szabad, hogy ezek a félelmek kialakuljanak, megmaradjanak, és ezzel a bizalommal amit megvalósul ezen az eszmecserén, azt hiszem, hogy ezzel a bizalommal reményeket adunk az európai polgároknak is a jövő irányába, illetve a bizottság tervének sikeré irányába. Köszönöm szépen. Köszönöm, Ártói úr, mondja az elnök. Most És most pedig, kedves kollégák, magamhoz ragadom az elnöki előjogomat, hogy én is néhány záró megjegyzést tegyek. Először is a parlamenti képviselők elmondták, hogy mennyire fontos a New Deal intézkedése, és hogy mennyire fontos felzárkózni a többiekkel, a gyorsabb gazdaságokkal, ezt is megemlítették. Ezek az elemek nagyon fontosak ahhoz, hogy megértsük ennek az új dílnek az értelmet az Európai Unió számára. A befektetések alacsony szintje ugyancsak oka az alacsony versenyképességnek, illetve annak, hogy nincs megfelelő befektetés. Az Európai Unió gyakran régi módinak és túlságosan szabályozottnak tekintik, és ezért inkább Ázsiába vagy Brazíliába fektetnek be, ahol kisebb a szabályozás, tehát úgy gondolom, hogy sokkal vonzóbbá kell válni a befektetések számára. meg kell reformálni az adókat, ösztönözni kell a befektetéseket azáltal, hogy eltávolítjuk az európai egységes piac elől az akadályokat. Akárhogy is történik, nem lehet az áracsökkentésével versenyezni, csak is a nagyobb minőséggel lehet versenyezni. Nem csak munkahelyekre van szükség, magas szintű, jól fizetett munkahelyekre van szükség. Moszkovici biztos úr is elmondta azt, hogy be kell fektetni a jövő igényeibe, ez az innováció, ez az innováció, fejlesztés nagyon fontos, és Szandúr is elmondta, hogy meg kell vizsgálnunk a befektetést, hogy másfajta növekedés jöjjön létre. Ami pedig azt a kritikát érinti, hogy a terv nem lesz eléggé messzire nyúló, vagy ennek zöldebbnek kellene, vagy szigorúbbnak kellene lennie. Nos, úgy vélem, hogy sok mindent lehet javítani, de ahhoz, hogy az európai modellt meg lehessen tartani a jövőben, ahhoz egyértelmű, hogy meg kell vizsgálnunk az új kreatív módjait a növekedésnek, a befektetéseket kell elő segíteni. Jó lenne, hogyha néhány év múlva ismételten találkozhatnánk és megtalálhatnánk az ideális módot, de jó lenne, hogyha inkább most már felzárkóznánk, és részt vennénk a globális versenyben, és akkor dolgoznánk ki a részleteket, amikor úgy érezzük, hogy a helyes irányba haladunk. És végezetül a tagállamok részvétele, ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni. A vállalkozásokat nem Strasbourgban vagy Brüsszelben hozzuk létre, Avignonban, Tartóban, Edinburghban vagy Portóban jönnek ezek létre, és más európai városokban. Ezért az új New Deal nem lehet sikeres, hogyha a tagállamok ezt nem támogatják, és persze ez nem új dolog, de szeretném még egyszer hangsúlyozni azt, hogy mennyire fontos az erős együttműködés a nemzeti parlamentek, illetve az Európai Parlament között. A struktúrális reformok kapcsán a következő találkozónkon beszéltünk erről két órakor. Szeretnék most önöknek köszönetet mondani. Szeretnék köszönetet mondani minden meghívott vendégünknek itt a panelben, és mindenkinek, aki megosztotta velünk véleményét, és azoknak is, akik csak meghallgatták a vitákat, és valószínűleg új ötletekkel gazdagodtak. Végezetül örömmel hívom meg Önöket egy eh, büfé ebédre, szendvicseket fogunk felszolgálni. Az első emeleten lesz ez, utána pedig eh, kettőkor itt találkozunk. Tehát az ülés ezen részét most lezárom. Köszönöm.